Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntöm Önöket a Foglalkoztatási Bizottság ülésén. Az egyes napirendi pont, a napirend elfogadása, két módosítással fogadhatjuk el a napirendet. A hatodik a Skills Guarantee, és a hetedik napirendi pont a European eh, Education Framework, eh, az életet eh, hosszig tartó tanulás napirendi pontokat elhalasztjuk. De ez nem változtat azon, hogy így is sűrű a napirendünk. Éppen ezért szeretném elmondani, hogy elég szigorúan kell kezelnem a hozzászólás időket. Kettő perc áll mindenkinek a rendelkezésére, az előadó és az árnyék előadó rendelkezésére is, mert hogyha ezt nem tartjuk be, akkor nem leszünk kész. Kivétel az a prezentációk megtartó előadók, hogy ők, nekik hány percet tudunk adni, azt még el fogom mondani. Finn, máltai, horvát és gél nyelvek kivételével minden más nyelvre és nyelvről van tolmácsolás. David nincs itt, úgyhogy vele kapcsolatos gond ilyen módon nincs jelen. Gondolom ezt mindenki tudomásul veszi, Elfogadjuk a 2016. április 18-19-i, július 12 és július 13-14-i jegyzőkönyveket, nem érkezett módosítási kérelem ehhez. Felhívom a negyedik napi rendi pontot. Ennek a napirendi pontnak a keretében már németül is nagyon nehéz a cím, a tagállamok jogi és közigazgatási előírásainak közelítése, a termékek és szolgáltatásokkal kapcsolatos akadálymentesítési követelményekkel kapcsolatban. Egy meghallgatást tartunk ma ezzel a témával kapcsolatban 45 percen keresztül. Szeretettel köszöntöm a szakértőinket, akiket meghívtunk. A szakértőinkkel is megvitatjuk ezt a kérdéskört, és természetesen jeltolmács segíti a munkát, végzi a fordítást, és kivetítve látják a beszédek szövegét is, hogy mindenki jól tudja követni az előadásokat. Üdvözlöm a meghallgatásunk előadóit, Ingrid Heindorf eh, asszony a World Future council na dolgozik, Human Rights eh, emberjogi eh, tisztviselő és a Genfi hivatal koordinátora, David Capozzi, a US Access Board vezérigazgatója, Sabine Lobning, Mobile Manufacturers Forum, ott kommunikációs és szabályozási ügyek igazgatóhelyettese, és végül Anna Lawson asszony a Líci Egyetemről, jogi tudományok professzora és a fogyatékossággal kapcsolatos tanulmányok központjának igazgatója. További mondandóm nincs, ezért el is kezdjük a prezentációkat. 5 perc áll az előadóink rendelkezésére, úgyhogy nagyon örülnék, hogyha mindenki be tudná tartani ezt az 5 percet, nagyon-nagyon hálás lennék ezért. Ingrid Heindorf azt, hogy az én listámon az első előadó, parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen. Mindenkelőtt szeretnék köszönetet mondani a szervezőknek, hogy meghívtak engem erre nagyon fontos rendezvényre, hogy beszámoljak az úgynevezett Zero Projectről, ez a fogyatékossággal élő emberekkel kapcsolatos nagyon fontos projekt. Három célunk van. Egyrészt nyomon követjük az ENSZ egyezmény végrehajtását, hatékony megoldásokat keresünk, megpróbáljuk a megoldások, legjobb megoldások, példák cseréjét is elősegíteni. Az önálló élet, a hozzáférhetőség kommunikációs technológiákának a kutatásaink középpontjában, mert ez előfeltételi az emberi jogok érvényesítésének. A hozzáférhetőség, az akadálymentesítés életfontosságú kérdés. 2014-es tanulmányunk rámutatott arra, hogy a nagyon 130-ból 89 országban egyáltalán nincsenek mindenki számára hozzáférhető hívószámok, és például a japáni 2011-es földrengés esetén kétszer annyi a fogyatékossággal élő ember halt meg, mint a átlag népesség körében ez az arány. Az UNESCO 2014-ben is elismerte, hogy az oktatás az életen átartó tanulás szempontjából a az akadálymentesség, a hozzáférhetőség egy elidegenedhetetlen emberi jog, és különböző segítő technológiák, kommunikációs és informatikai alkalmazása szempontjából is nagyon fontos, hogy mindenki számára hozzáférhető legyen az internet, a számítógép, okostelefon, tablet, nagyon sok online kurzust, félbeszakítja az elnök, kérem, hogy egy kicsit lassabban olvasson, mert hát így ilyen tempóban nem fordítani, meg a kivetítőről leolvasni sem lehet. Semmi gond, mondja az előadó, kicsit izgatott vagyok. A hozzáférhető technológiák és szolgáltatások a foglalkoztathatóságot is elősegítik. Ez lehetővé teszi az emberek számára, hogy dolgozzanak. 2013-as kutatásunk rámutatott arra, hogyha nincs hozzáférés munkahelyhez, képzéshez, tömegközlekedéshez, nos, emiatt a fogyatékossággal élő emberek nagyon nehezen foglalkoztathatók. A munkahelyek radikálisan változnak, egyre több digitális technológiát alkalmazunk. Az OECD szerint a jövőben a digitalizáció hatására jelen, a munkahelyek 25%-a jelentős mértékben mértékben meg fog változni. A hozzáférhetőség mindenki számára lényeges, a gazdasági szereplők számára is, hiszen a társadalom minden tagja számára nagyon lényeges az akadálymentesség, a gyermekek biztonságát, a terhes biztonságát, vagy a turistákra, a migránsokra is gondolhatunk, hogyha nem biztosítjuk a akadálymentességet nagyon súlyos következményei vannak. A TESZA öregedés vizsgáló jelentése 2015 és 30 közötti időszakot vizsgálta, és már a lakosság 56%-a 60 évesnél idősebb lesz, 1,4 milliárdból 900 millió ember a hozzáférhetőség az üzleti világ számára is fontos. Nagyon sok előnnyel jár, ha biztosított az akadálymentesítés, hogyha működik az online foglalási rendszer, egyértelműek, világosak a menüpontok, itt sokkal kevesebb lesz a, a Nos, mik a legfontosabb tanulságok az úgynevezett zéró projekt kutatásaiból? Nagyon előnyös, ha van egy jogilag kötelező jogi eszköz, a kötelező standardok elősegítik a jogérvényesülését. Az is nagyon fontos, hogy a az ENSZ egyezményben megtestesült koncepciót maradéktalanul végrehajtsák a tagállamok, illetve az egyezményhez csatlakozó államok. Itt például nagyon fontos, hogy az európai standardok az információk könnyen olvashatók és könnyen érthetők legyenek. Ez nem csak az esetleg mentális fogyatékossággal élők számára fontos, hanem ezek Európában 20%-a a lakosoknak nagyon nehezen olvas, olvasási problémái vannak, és 75 millió európai felnőtt alacsony képzettségű, és nem rendelkezik alapvető olvasásírási készségekkel. Nagyon fontos az épít, épített környezet hozzáférhetősége, ugyanúgy, mint a weboldalakhoz való hozzáférés. Nagyon fontos a minden felhasználó számára alkalmas kialakítása, universal design biztosítani kell, hogy mindenki használhassa az összes terméket és szolgáltatást. Mindenkinek szeretnék gratulálni, akik részt vettek az európai hozzáférhetőségi jogszabály megalkotásában, és egy ambiciózus általános jogi keretet hoztak létre az Európai Unióban a termékek és szolgáltatások számára. Köszönöm szépen. Most pedig David Kapoci úrnak adom meg a szót az amerikai Access Board-tól. Thank you. Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, köszöntöm a szakbizottság tagjait, köszönöm a lehetőséget. Én már 30 éve dolgozom szakértőként a fogyatékos területen. Az egyik olyan jogi csapattagja is voltam, ami a kongresszus tanácsadója volt fogyatékossági ügyekben. És több mint 20 javaslat származott a tollunkból, illetve törvény javaslatokat is írtunk, ajánlásokat tanácsadó szakbizottság tagja is voltam, ahol több mint 350 szervezetet képviseltünk. Ezekkel a tapasztalatokkal négy témában kér, szeretnék hozzászólni az önök vitájához. A saját véleményemet és a szövetségi kormány véleményét is tükrözöm. Az egyik Természetesen üdvözlendő az, hogy ilyen témákkal és termékekkel és szolgáltatásokkal foglalkoznak, de nagyon komolyan korlátos ez a hatály, és ez meglep. Például a külső és a belső terek, az épületek külső és belső sajátosságai, a szállítási járművek kérdése nagyon fontos. A mi ügynökségünk az új konstrukciók számára is kidolgozott szabályokat, mind a magánszektorban, mind a közszektorban az utóbbi 30 évben. Ide tartoznak irodai épületek, bírósági épületek, különböző toalettek, játék, játszóterek, úszodák, vidámparkok, piknik, kemping és tengerparti üdülőhelyek, illetve még gyalogutak, sétautak, zebra, átkelőhelyek, jármű, parkolók, és az új modern orvosi diagnosztikai felszerelések számára is különböző kültéri kialakításokra teszünk javaslatokat. A második dolog, fontos, hogy funkcionális szintre vigyük ezeket a törvényeket. Eddig nagyon jól működött ez a megközelítés az USA-ban. 1991-ben az úgynevezett amerikaiak fogyaték, a fogyatékossággal élőkkel foglalkozó ajánlás bocsájtottuk ki, és itt olyan gépekről beszéltünk, amelyek esetében széleskörű használati utasítást kell hozzáférhetővé tenni, függetlenül attól, hogy az illető felhasználó milyen látássérüléssel rendelkezik esetleg. De ez olyan homályosan home ö, megfogalmazott törvény volt, amely végső soron lehetővé tette, hogy például a bankautomatáknál túlságosan apró betűvel voltak feltüntetve ezek az instrukciók, és például ezeket a, az automatákat nem tudták a vakok és gyengénlátók használni, és ezért ez egy nagyon nagy frusztráció volt a tanácsadóink számára. És itt már egy audio berendezést ajánlottak beépíteni az automatákba. Ezzel kapcsolatban bírósági ügyek is történtek, de és, és sikerült megoldanunk. 2004-ben felülvizsgáltuk az iránymutatásainkat, és az ATM-ekben már ö, audio output volt, és egy és például már beépítettünk egy, egy fülhallgató ö, dugót is, billentyűzettel, és ma már több száz ilyen ATM létezik az USA-ban. Több száz ajánlással éltünk, itt felhasználó szempontjából funkcionális teljesítmény kritériumokról beszélünk, de mérhető technikai kritériumokról is. Mind a kettő egyformán fontos, hogyha technikai ö, kitételek vannak egy adott termék esetében, akkor a funkcionális teljesítménykritériumok okafogyottak, hiszen ezeket csak egy átfogó értékelésre ö, használjuk. Ö, a, hogyha egy technikai, rendeke, hogyha technikai rendelkezéseket nem rögzítünk, akkor a funkcionális teljesít kell megvizsgálni, valamelyik a kettő közül érvényes lesz. Az EM 2.0 548-as közpályázati törvényt is említeném. Itt már a megfelelő teljesítmény kritériumokat és technikai rendelkezéseket kötelezően be kell tartani ezek a, a standardek. Még a további iránymutatással is, ami ennek a törvénynek az egyes függeléke, ezzel tovább erősödik a szöveg, és az ATM-ekkel, a bankautomatákkal kezdtük a sort, a hozzáférhetőségi törvényeiknek. A harmadik dolog, óvatosan kell eljárni a termékek és a szolgáltatások hozzáférhetőségének a jelöléséről. Különösen, hogyha csak a funkcionalitásban gondolkodunk. A funkcionális elvárásokat nagyon nehéz mérni, itt megint csak a bankatomatákra utalnék, és a különböző előállítók, gyártók nagyon különbözően gondolkodhatnak erről. Hogyha a CE jelzés mellett van egy accessibility jelzés is, ez lehet, hogy félrevezető lesz. Például a bankautomatáknál ö, nem egyértelmű az egésznek a teljesítménye. Ö, például ö, a, az, a padlótól számított távolság ö, is kérdéses, hogy hol, hol a határ, mi az, ami túl alacsony, túl magas a gyártók esetleg különböző véleményen lehetnek, de mégis egyformán jelölik ezeket a termékeket. Mi viszont nem ö, írtunk elő ilyen jelölést pontosan ebből az okból, ilyen egységes jelölést. Végül pedig legyen egy nagyon erőteljes gyakorlati alkalmazási rendszer, amit kidolgoznak, minél több törvényt hoznak, annál erősebbnek kell lenni ennek a rendszernek. Nálunk ez polgárjogi alapelveken nyugvó intézkedés sorozat, komoly szankciókkal is élünk. Érthető az, hogy először kicsiben gondolkodnak, de hogyha nincs nagyon robusztus gyakorlati alkalmazási mechanizmusuk, akkor ez nagy valószínűsége kudarcot val. Ez a cél. Vagyis nem lesznek a jogok, nem lesznek az, e- ezeknek az embereknek a jogai megerősítve. Köszönöm szépen. Most pedig Szabine Lobnik asszonynak adom meg a szót. Um, I have prepared a PowerPoint presentation, so just... Köszönöm szépen. PowerPoint prezentációt is készítettem. Kérdezném, hogy technikailag lehetséges ezt valahová kivetíteni. Köszönöm szépen, most már látható, köszönöm. Először is szeretnék köszönetet mondani, azért mert meghívtak a mai napon, és az európai hozzáférésről beszélhetünk telekommunikációs eszközgyártókat tömörítő szervezetnél dolgozom, és most már 8 éve akadálymentesítéssel foglalkozunk, és erről a munkáról, erről az eredményről szeretnék beszámolni. A GARI adatbázis a hozzáférhetően, akadálymentesen használható eszközökről szól. Összesen körülbelül 1200 mobiltelefon akadálymentesen használható, és egyelőre 16, de nem sokára 17 nyelven hozzáférhetőek lesznek ezek a szolgáltatások. Ami az európai jogszabályokat illeti, ezzel kapcsolatban először azt tudnám elmondani, hogy tulajdonképpen az az alap célunk, hogy az akadálymentesítés megvalósuljon, sőt, javuljon. Az a 18 vállalat, amely a Gari projekten dolgozik, tulajdonképpen osztja ezt a célkitűzést, és a mindennapi életben használatos eszközök akadálymentesítésére törekszik. Szeretnénk tehát a Gari platform kialakításába belevonni a fogyatékossággal élő személyeket is, minél szélesebb körben. Tulajdonképpen a Gari platformon hozzá lehet férni azokhoz a lehetőségekhez, amelyek már ma is használhatóak, hogy minden fogyatékossággal élő személy megtalálja azt az eszközt, ami számára a leghasznosabb lehet. Tehát itt látható egy lista, amelyen láthatóak a különböző eszközök, amely tulajdonképpen a versenyt is elősegíti. És akkor most nézzük meg mindazt, ami az iménti beszédben már hangzott, hogy milyen funkcionális megközelítéseket kell használni. Úgy gondolom, hogy a mindent vagy semmit megközelítést kell használni az imák kapcsán. Tehát a teljesen akadálymentesen használható eszközöket lehet csak igazán akadálymentesnek tekinteni, ez nem működhet kettősséggel. Két egészen konkrét példát szeretnék elmondani, hogy el tudjam mondani, hogy miről van szó. Itt két eszköz látható, melyek ma a piacon megtalálhatóak. Az A eszköz nagyon sok olyan szoftvert tartalmaz, amelyel a látássérültek élhetnek, tehát például kinagyíthatóak a karakterek, de ráírással nem lehet rajta írni, tehát így ez tulajdonképpen a vak felhasználók számára elérhetetlenné teszi ezt az eszközt. Míg a B, a siket felhasználók számára kifejlesztett eszköz, ez a szöveges telefonokkal összeköthető, ugyanakkor nincsenek benne hallássegítő eszközök. Vagyis a teljesen siket felhasználók számára ez nem használható. Így tehát tulajdonképpen egyik eszköz sem tekinthető teljesen akadálymentesnek. Tehát egyik sem sorolható be az imárk alá, mert nem teljesen akadálymentes. A második megközelítés a funkcionális megközelítés. A jelenlegi akadálymentesítési szabályok szerintem nem a funkcionális megközelítést akarják, ugyanis az első mellékletben azt található, hogy valamilyen alternatív módszerrel kell megjeleníteni az információt míg a funkcionális megközelítés azt mondja, hogy az ICT-nek legalább egy olyan operációt kell tartalmaznia, amely nem igényel, amely nem igényli a különböző színek megközelítését. Tehát míg az előírás azt mondja, hogy különböző színnel kell megjeleníteni az információt, a funkcionális megközelítés azt mondja, hogy úgy kell megjeleníteni, hogy a szintévesztők is tudják ezt használni. A cél tulajdonképpen az, hogy a fogyasztók maximálisan tudják használni ezeket az eszközöket, és a Gari platformon minden információ megtalálható azokról az eszközökről, amelyek ma elérhetőek a piacon. Mi úgy gondoljuk, hogy a funkcionális megközelítést kellene alkalmazni, és nem annyira az e-márkra, mint inkább a reportingra kellene koncentrálnunk. A következő szlájdot nem fogom részletesen elmondani a CE Mark kapcsán, de hogyha valakit ez érdekel, akkor természetesen el tudom juttatni a prezentációmat. Csak annyit szeretnék lezárásképpen elmondani, hogy közösek a céljaink az Európai Parlamenttel, és azt hiszem, hogy jó úton haladunk annak irányába, hogy ezeket el is érhessük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Anna Lózené a szó a Léci Egyetemről. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagy öröm, hogy itt lehetek ma az Európai Parlamentben hosszú története van, és büszke lehet az Európai Parlament arra, hogy mindig is sikra szállt a fogyatékossággal élők jogaiért. Én ma először arról beszélek, hogy milyen jogi kötelezettségek vannak, hogy mennyire morális kérdés a hozzáférhetőségi e, jogszabály. E, először csak a jogi kérdésekről akartam beszélni, de aztán úgy éreztem, rossz lenne kihagyni az erkölcsi szempontokat. Nézzük tehát, miért van szükség a jogszabályra. Az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezménye, a CRPD, ahogy valamennyien tudják, egy olyan egyezmény, amelyet a tagállamok többsége már ratifikált, talán egy kivétellel, és maga az EU is ratifikálta az ENSZ egyezményt. A CRPD-ben foglalt kötelezettségek végrehajtásának felügyeletére az ENSZ létrehozott egy monitorozó bizottságot, amely külön odafigyel arra, hogy az javasolt európai akadálymentességi jogszabályt eh, hogyan és minél gyorsabban elfogadja az Európai Unió. A eh, CRPD eh, kötelezettségeit a 29. cikk foglalja össze a legjobban. Itt a bizottság azt, az ENSZ bizottság azt javasolja, hogy az Európai Unió fogadjon el olyan jogszabályokat, amelyek biztosítják a hozzáférést a állami vagy magán szférában a fizikai környezet, a közlekedés, információ, kommunikáció és más szolgáltatások területén. Minimum standardokat és iránymutatásokat kell kidolgozni. Emellett nagyon fontos, hogy kifejlesztenek mindenki számára hozzáférhető informatikai kommunikációs technológiákat. A kilencedik cikken kívül a hozzáférhetőség a CRPD egyik általános alapelve is az egész egyezményben végigvonul. Ennek a fontossága kihangsúlyozza az egyezmény, hogy ez egy olyan jog, ami tágra nyitja a kaput a többi jog előtt, a hozzáférés az akadálymentesség joga nélkül az emberi jogok sem érvényesülhetnének nagyon sokak számára. Végül még egy dolog az ENSZ egyezménnyel kapcsolatban, a 43. cikk, ami megköveteli, hogy az egyezményt ratifikáló felek folyamatosan konzultáljanak a fogyatékossággal élőket képviselő szervezetekkel, amikor a CRPD végrehajtásának a kérdéséről van szó. Ez különösen fontos eh, a hozzáférhetőség kontextusában. Hogyha most rátérünk arra, hogy milyen jogi lehetőségeink vannak, eh, miután felvázoltuk, hogy az ENSZ egyezményből eredeztetjük a jogi kötelezettséget az EU és a tagállamok számára, az európai hozzáférhetőségi jogszabály lehetőséget nyit arra, hogy jobban működjön a belső piac, hogy meg lehessen szabadulni új akadályoktól, a kereskedelem, kereskedelmet gátló tényezőktől, amelyek amiatt jönnek létre, hogy nem egységesek a normák, a, a standardek. A tagállamok a e, CLPD-ben vállalt kötelezettségnek, ha megfelelnek, akkor ezek az akadályok e, nagymértékben csökkenni fognak. A ENSZ egyezmény lehetővé teszi az EU számára, hogy meghatározzák a többi EU-s jogszabályban, mit is jelent a hozzáférhetőség hiszen például van az audiovizuális médiákra vonatkozó irányelv, és több más irányelv vagy EU jogszabályt is említhetnénk. A hozzáférhetőségnek persze ára van, de meg kell néznünk azt is, hogy ha nincs hozzáférhetőség, ha ez nem biztosított, akkor annak mekkora ára van. Két esettel illusztrálhatnánk ezt, amit az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogaival foglalkozó bizottsága rögzített. A, az egyik esetben az egyik fél Magyarország volt, és ATM pénzautomatákról volt szó, az ügyben az átél veszélyt jelentenek a fogyatékossággal élők számára, mert meg kell adniuk másoknak a banki adataikat, meg kell bízniuk valakiben, aki helyettükbe üti a PIN kódot, és ez megnöveli annak a kockázatát, hogy a fogyatékossággal élők pénzügyi visszaélést követnek el, és ezt nem fedi a bankok biztosítási rendszere. A második eset a Janglin kontra Svédország eset volt. Itt gondolom nagyon sokan az önök szakbizottságban is ezzel külön szívügyeknek tekintetik, mert foglalkoztatási ügyről volt szó. Internethez való hozzáférés, egy nagy munkaadó, aki nem vett fel egy vak szemét, mert az arra hivatkozva, hogy nem tud a számítógéppel az interneten dolgozni. Ingrid már nagyon szépen összefoglalta azokat a pontokat, amelyekre esetleg még kitértem volna. Már csak annyi, annyit szeretnék elmondani, hogy pénzügyi, egészségügyi, érzelmi, gazdasági szempontból nagyon magas árat fizetnek a fogyatékossággal élők, és mindenki akkor, hogyha nem biztosítjuk az akadálymentességet. Amikor arról beszélünk, hogy hogyan lehetne még tovább finomítani ezt a jogszabályt, azért ne tévesszük azt sem szem elől, hogy ez egy annyira fontos eszköz, ami egyúttal kötelezettség is az EU és tagállamai számára. Köszönöm mindegyik előadónknak az előadásokat. Hát nem tartották be teljesen az öt percet, de azért azt hiszem, hogy mégis e, sikerült jól lezárnunk ezt a részt. Most a második körben az előadók és a az árnyékelődő kapnak szót. Kósa Ádám ennek a jelentésnek az előadója. Ádám, kérem, kettő percben. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Rövid leszek. Úgy gondolom, hogy a mai meghallgatás célja az éppen az, hogy meghallgassuk a szakértőket, az ő hozzászólásaikat, és mi az árnyék jelentéstevőkkel együtt ezeket beépítsük a jogszabálytervezetről szóló jelentésbe. Egy hiányosságra szeretném felhívni a figyelmet semmilyen negatív tartalom nincs ebben, csak egy hozzászólást hiányolok a mai meghallgatásról, ez pedig az Európai Fogyatékosságügyi Fórum hozzászólása. Igaz, hogy ők nem szakértők, de érintettek, és szerintem elnök úr példát tudna mutatni azzal, hogyha megadná az Európai Fogyatékosságügyi Fórum képviselőjének a szót, aki egyébként itt van a teremben, pár perc erejéig, hogy ők is elmondhassák, hogy mit várnak tőlünk az Európai Parlament képviselőitől. A maradék időmet én fel is ajánlom erre a célra. Az árnyék jelentéstevőkkel nagyon várom a közös munkát, nagyon izgalmas lesz ez a feladat, ahogy az előadóktól is hallottuk, nagy kihívás lesz ez számunkra. Köszönöm szépen. Richard Howitt következő. Nincs itt, akkor Helga Stevens következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen én is üdvözlöm a meghallgatást. Nagyon fontos, mert most valamennyünknek így lehetőségünk van arra, hogy megbeszéljük szakértőkkel az európai hozzáférhetőségi szabályokat. A kollégám Ádám már beszélt arról, hogy mennyire fontos a fogyatékossággal élő szem, embereket képviselő európai fórum, akinek a képviselője is jelen van, valóban velük is nagyon fontos ezt a lehetőséget biztosítani, és az én hozzászólási időmet is szívesen átadom az Európai European Disability Forum képviselőjének. Ez nagyon dicséretes, mondja az elnök, de ezt azért valahogy én magamnak is, ez sikerült volna nekem is elnökként. Maria Harkin következik következő felszólalnak. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm ezeket a prezentációkat is. Nem mindegyikre értem ide időben, de nagyon átfogó jegyzeteim vannak. Köszönöm ezeket a prezentációkat. Nagyon jó bevezetés volt ez, ehhez a témához, és nagyon jó, hogy a különböző szögekből is meg, láttuk ezt megvilágítva. A többi árnyék előadóhoz hasonlóan nagy örömmel állok a többi szakértőkkel való együttműködés elébe. Nagyon korlátos a szakértelmem ezen a területen, nagyon szívesen tanulok tehát, és a többiek tapasztalataiból, más országokban való tapasztalataiból szívesen merítek, hiszen ilyen formában remélhetőleg jó minőségű lesz a mi dokumentumunk, vagyis a többi árnyék előadóhoz hasonlóan nagy örömmel fogok együttműködni David Del és Kósa Ádámmal is. Azt reméljük, hogy ez egy olyan akadálymentességi törvény lesz, ami valódi érezhető különbséget tesz ma valódi érezhető javulást eredményez majd mindenki életében, aki ebben érintett. Köszönöm szépen. Köszönjük a kunyavát nem látom. Akkor Tatjana Stankának adom meg a szót. Az előbb még itt volt, mondja az elnök. Tatjana, megadom a szót. Tatjana Canuka. Köszönöm szépen. Elnézést, csak most érkeztem. Volt némi probléma forgalommal. És azt hallottam eddig, hogy, hogy a vita során eddig különböző képviselők felszólaltak, és azt is hallottam, hogy a fogyatékossági a fogyatékossággal élő emberek, eh, képviselő NGO-k is eh, szót kapjanak, ez volt a javaslat, és ezzel teljes mértékben egyetértek. Itt az a megközelítésünk, hogy ne csak, ne csak technikai akadálymentesítésről legyen szó az árukhoz és a szolgáltatásokhoz elkötelezettek vagyunk a tágabb célok érdekében is. Szeretnénk, hogy hozzáadott érteket képviseljen ez a dosszié, és az árukhoz és a szolgáltatásokhoz való akadálymentesítést a szociális szempontból is figyelembe kell vennünk. Röviden ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen, Lorácsi, azt nem látom. mi lehet, szintén nem látom. Akkor van egy kérdésem Dominik Mártán. Két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, ezt a meghallgatást nagyra értékelem, és minden felszólalót nagyra értékelek, de ez a bizottsági irányelv javaslatnak az volt a célja, hogy a belső piac működését javítsa, illetve a munkaadók és munkavállalók helyzetét is megkönnyítse, a munkavállalók szabad mozgását akadálytalanítsa. Egyúttal az a cél, hogy egy harmonizáció történjen, természetesen itt a vállalkozások akaratát nem feltétlenül veszik figyelembe, és fontos itt a közpályázatok kérdése is. Nagyon fontos a de ebben a kérdésben. Lehet, hogy a belső, piacra, a belső piac céljaira fogják felhasználni ürügyként a fogyatékkal élők jogait. Lehet, hogy ezt a kérdést a belső piac kényszerű egységesítésére fogják felhasználni a fizikai akadálymentesítés, illetve a termékekhez való akadálymentesítés fogalmait gyakran összekeverik, illetve az ENSZ egyezmény a ratifikációja az Európai Unió által elképzelhető, hogy itt ezt egy, e, egy, föderál, egy föderalizációs folyamatra fogják felhasználni megint csak eszközként ürügyül. Ez a veszély áll fent tehát. Elnök, van egy javaslatom, még két felszólaló iratkozott fel a listámra, és a kérdésem az, hogy Kósa Ádám javaslata ellenében van-e valakinek ellenvetése, de Katalin Nort területen az európai fogyatékossággal élő fórum képviselőjét szeretné szóhoz juttatni, úgy tűnik, hogy senkinek nincs ellenvetése, akkor őt is, önnek is megadom a felszólalás, felszólalás lehetőséget, ezután pedig majd Posádám is következik még a végén. Köszönöm szépen, az Európai Fogyatékosságügyi Fórum nevében szeretnék hozzászólni Ez az egyik legfontosabb fóruma a fogyatékosságügyi jogszabályoknak az Európai Unióban. Folyamatosan figyeljük a jogalkotási folyamatot itt az Európai Unióban. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és külön köszönöm, hogy szót kaptam, ugyanis úgy gondolom, hogy az ENSZ egyezménynek mindenképpen meg kell felelnünk abban a tekintetben is, hogy az őket érintő jogszabályok kidolgozásába be kell vonni az őket tömörítő egyesületeket, szervezeteket is. Tulajdonképpen 80 millió emberről van szó, akinek a mindennapi életét érinti az akadálymentesítés, illetve további 190 millió idős ember életét. Úgy gondolom, hogy a banki szolgáltatások felhasználása, az, hogy valaki meg tudjon venni egy repülőjét, vagy interneten tudjon vásárolni akadályok nélkül, az rendkívül fontos. Ezeket a jogszabályokat, egyértelmű és hatékony jogszabályokat jogszabályokká kell tenni, például úgy, hogy a hatályt kiszel, kiszélesítjük. Nagyon örülök annak, hogy a foglalkoztatási szakbizottság különösképpen foglalkozik ezzel a témakörrel. A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezményt mindenképpen figyelembe kell venni. Nagyon örülök annak, hogy meghallgathattuk ezeket a hozzászólásokat a mai napon. Többen is elmondták, hogy a hatály kiszélesítésére szükség van. Mint ahogy hallottuk a szakértőktől, nagyon fontos, hogy a végre, nem csak, ne csak a jogszabályok legyenek jók, hanem a végrehajtás is jó legyen. Hogyha túl sok a kivétel, hogyha túl sok a derogáció, akkor felhígul és legyengül maga a jogszabály. Ezeket kell figyelembe tartania a foglalkoztatási szakbizottságnak, hogy egy olyan európai fogyatékosságú jogszabály jöjjön létre, amely tényleg méltán viseli ezt a nevet, és remélem, hogy mi is hozzá tudunk majd járulni ehhez a jogalkotási folyamathoz. Köszönöm. Most gyorsan valamit tisztáznunk kell hogyha megadom a szót valakinek, aki nincs jelen az árnyék előadó közül, akkor kérem, hogy aki helyettesíteni akarja, az rögtön jelezze ezt. Most ez kicsit később történt, Jutta Steinrök most kap szót. Úgy látom, hogy talán nem látta a hozzászólási kérelmemet, elnök úr. Az európai Folyatékossággal élők fóruma megkapta lehetőséget, hogy szót kapjon, mert az előadó lemondott a hozzászólás ideje egy részéről. Mi ezt egyébként már a szakbizottságban is javasoltuk, és nagyon örülök, hogy most végül is megkapta a szót a szervezet képviselője, hiszen nagyon fontos, hogy ne csak az érintettekről, hanem velük is konzultáljunk. Még azért van némi házi feladat nem szabad nacionalista módon csak a belső piacért küzdenünk, hiszen a fogyatékossággal élők rá vannak utalva arra, hogy megkapják a termékeket, amire szükségük van, nem csak a saját hazáikból, hanem más országokból is a belső piacról. Európában megvan az a probléma, hogy a tanács még mindig a horizontális diszkrimináció ellenes irányelv elfogadását blokkolja. Sokkal gyorsabban előre tudnánk lépni, hogyha a tanácsban megszűnne ez a blokkád. A parlamentben sikerült megegyeznünk már. Az alap probléma azaz a megfelelő eh, lakáshoz, lakhatáshoz, egészségügyi ellátáshoz, eh, építési kölcsönhöz való hozzáférést eh, biztosítani kellene sürgetően fogyatékossággal élők számára is. Talán még egy-két példát jó lenne hallanunk arról, hogy viszonylag konkrét javaslatok módosításokon keresztül hogyan tudnánk javítani a bizottság alkotási javaslatát. Az ATM-ek, a pénzautomaták eh, jó példája is erre világított rá. Köszönöm szépen! hogyha írásban eh, nyújtanának be nekünk ilyen példákat az előadók, az felgyorsítaná a itteni meghallgatást. Gerike kolléga. Köszönöm, elnök úr. A bizottság javaslatát vitatjuk meg, hogyan lehetne közelíteni egymáshoz a tagállamok jogszabályait a szolgáltatásokhoz, termékekhez való hozzáférés kapcsán. Kósa Ádám irányítás alatt biztos vagyok abban, hogy nagyon fontos hangsúlyokat fog a jelentés kiemelni. Szeretnék még néhány részletet megemlíteni és azután úgy gondolom, hogy még sok további kiegészítés is lesz. Számomra két dolog különösen fontos. Először is a eh, vakvezető kutyák, segítő kutyák egységes elismerése Európában. Ugyan, ugyanis Európában nagyon sok problémáról hallunk, olyan emberek részéről, akik rá vannak utalva a segítő kutyákra, de sokszor éttermekbe vagy a tömegközlekedési eszközökre nem engedik fel a kutyákat, vagy veszekednek a vak emberekkel. Egységesen el kell ismerni a kiképzett segítő kutyákat, vezető kutyákat, és erre megfelelő jogszabályokat kell alkotni. Egy másik téma, ami engem különösen érint, és ami egy kicsit, ami miért egy kicsit össze is vagyok eh, zavarodva. Eh, egész Európán biztosítani kell a jogot a szoptatásra, mert eh, nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy szoptató anyákat megaláznak, hogyha éttermekben, vagy kávézókban, vagy a vonaton szoptatnak, akkor onnan leszállítják őket, csak azért, mert szoptatnak. Ez diszkrimináció szolgáltatásokból való kizárás. És ez egy olyan probléma, ami nagyon sok anyát érint, olyan anyákat, akik nagyon hálásak lennének azért, hogyha egy számukra ezt a jogot biztosítanánk egész Európában, egy jogszabály formájában. A Brit Accessibility Act megtiltja a szoktatóanyák diszkriminálását. Miért ne lehetne ebből egy európai alapvető kompetenciát megalkotni? Hát nem tudtam, hogy a szoptatás a fogyatékossággal, fogyatékosság ügyjel függ össze. Most még ismét Kós Ádámi a szó kettő percben. Köszönöm a szót, elnök úr. Kedves kollégák, köszönöm a hozzászólásokat is. Nem tudom, hogy az én zár, hozzászólásom zárul ez a mai meghallgatás, de igazából azért volt az a rövid hozzászólás az elején hogy a fogyatékosügyi fórum kapjon szót hanem az egész meghallgatásból egy fő kérdést vontam le ami még mindig kérdés vagy feladat számunkra. ugye hallottuk több hozzászólásból is a hatály hogy szűk vagy tág az előrások egyértelműsége alapján számomra a kérdés az ha a jogszabálytervezet most nem írja elő a design forgó elvét, akkor hogyan biztosítjuk a fogyatékos emberek számára azt, hogy egyetemesen tudjanak minden szolgáltatáshoz és termékhez hozzáférni oly módon, hogy másokból ne szoroljanak ki. Szerintem a mai meghallgatás egyik legnagyobb kérdése ez volt, és nekünk képviselőként is ez a nagy feladatunk hogy ne korlátozzuk le a, a csoportokat a követelményeket hanem igenis tegyük mindenkinek lehetővé bárhol bármikor a hozzáférést a termékekhez és szolgáltatásokhoz. egy francia képviselőnek a megjegyzésével kapcsolatban pedig szeretném megjegyezni hogy nem szabad belpolitikai kérdésekkel összekeverni a fogyatékosság ügyét vagy az idős emberek hozzáférésének a kérdését. ez az egyik hogy ez két különböző dolog amit nem szabad összekevernünk és kikérem magamnak ezt a hozzászólást hiszen ez egy emberi jog. Dankeschön. Köszönöm szépen. Átmenetileg lezárom ezt a vitát a mai napon. A szakértőket arra kérem, hogy ezeket a javaslatokat kiegészítőleg még írásban is nyújtsák be a kollégáknak, hogy ez is gazdagítsák a munka folyamatát. Köszönöm szépen mindenkinek ezeket a hozzájárulásokat. Köszönöm a jeltolmácsoknak is, mondja az elnök. Köszönöm a leírást is Hamburgból, megint csak nem ismerjük ezt az ismeretlen segítőt. Október 20-a a módosítók határideje, és a módosítókról 29-én fogunk beszélni, és január 25-26-án fogunk szavazni 2017-ben végül. Köszönöm szépen, ezzel rátérünk a következő napi rendi pontra. A szociális jogok európai pillére. Maria Joao Rodriguez az előadó. Ma erre sor kerül, nem úgy, mint legutóbbi alkalommal, ma tehát sikerrel járunk és Ellen Larsont is szeretettel köszöntök, egy különleges tanácsadóról van szó. Jean-Claude Juncker tanácsadójáról van szó, aki ma külön eljött hozzánk. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy két perc mindenkinek a felszólalása, ez Máriára is vonatkozik, Mária Joel Rodriguezre is, őnek is két percben adom meg a szót. A külső tanácsadónak pedig egy tíz perces időt biztosítunk, hiszen Jean-Claude Juncker álláspontját ő fogja ismertetni. Először Mariának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy örömömre szolgál, hogy elindíthatom ezt a munkát a szakbizottság tagjaival, és valamennyiükkel az a célom, hogy egy jelentőségteljes és fontos tartalommal bír jelentés szülessen, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a szociális jogok európai pillérét erősíteni kell, a polgárok aggodalmának meg kell felelni, a helyzetet kontrollálni kell, és fontos, hogy az euró az európai térségben erre sor kerüljön. A bizottsági javaslatot üdvözlöm, de ennél tovább kell mennünk a parlament részéről, ez is egyértelmű a számomra. Azzal a céllal hogy egy kötelező érvényű megegyezés szülessen, ha lehetséges a tanács és a parlament között, és ide bele kell vonni a szociális partnereket is. Ennek a kötelező érvényű megegyezésnek ki kell egészülnie egy intézkedéseket tartalmazó úti tervvel a gyakorlati alkalmazás szempontjából. Konkrét intézkedésekben kell tehát gondolkodni, és ebben a szövegtervezetben ezeket már javaslom is. Elég merész ötleteket tartalmaz ez a szövegem, különösen a munkaerőpiaci hozzáférés, a képességekkel kapcsolatos garancia, a skills guarantee, külön jogi területet képvisel, különösen a digitális írástudás területén, de fontos a férfiak és a nők egyenlőségének, a, esélyegyenlőségének a megteremtése is. Fontos, hogy itt felülvizsgáljuk az eddigi rendszereket és a szolgáltatások eh, színvonalát emeljük. Illetve azt is biztosítanunk kell, hogy a méltányos munkavégzés körülményeit minden munkavállalónak garantálhassuk, bármilyen munkát is végeznek, és bármilyen formában végeznek is munkát, és így sem szabad elfelejtenünk a digitális forradalom vívványait. Ezért javaslunk egy irányelvet, megint csak mindenfajta munkavállalási forma számára a digitális területen. Amikor a szociális kockázatokról beszélünk, akkor az új és a régi kockázatok kapcsán kihangsúlyozzuk a gyermek garancia, az ifjúsági garancia fontosságát, de annak a szükségességét is, hogy a a munkavállaló szegények problémái egyre égetőbbek, illetve a minimálbér kérdéseivel is foglalkozunk. A nyugdíjak problematikájával is foglalkoztunk, természetesen tudjuk azt, hogy az aktív öregedés kérdése rendkívül fontos, de szerintem megint csak itt a foglalkoztatási ráta emelésében rejlik a megoldás kulcsa. Végül pedig fontos, hogy szavahihető eszközökkel operáljunk, vagyis törvényeket alkossunk, de fontos, hogy a gazdaság irányítás egyensúlyát is újra helyreállítsuk, hogy a szociális mutatókra sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani. Egy konverziós kódot is javaslok ebben az anyagomban. Ki kell fejleszteni egy egyfajta makroszociális felügyeleti rendszert, és amikor bárhol szociális problémák felmerülnek, akkor azonnal fel kell lépni, és erőteljesebb eszközökkel kell operálni. Végül, amikor erőteljesebb eszközökről beszélek, akkor pénzügyi kérdéseket is érintek. Először is a szociális befektetés kell pénzügyileg támogatni, az adóügyi konszolidációs folyamatra is figyelemmel kell lenni, és tudni kell azt is, hogy az adó elkerülés és az adó kikerülés kérdéseit hatékonyabban kell kezelni, hiszen nagyon komoly bevételkiesést eredményeznek ezek a tevékenységek, végül pedig az európai pénzügyi eszközökkel is tenni kell valamit. Kérem, engedjék meg, hogy kihangsúlyozom az Európai Stratégiai Befektetési Alap fontosságát, amelyet sokkal inkább a jó minőségű munkahely teremtése és a szociális befektetése kellene koncentrálni, de a szociális alapok is rendkívül fontosak, hiszen ezek is fontos eszközök a szociális kohézió megteremtésében, végül pedig az eurozóna speciális szükségleteit is figyelembe veszem az anyagomban. Az úgynevezett upward conversion mint rendszert javaslom, hogy ilyen formában az aszimmetriákat meg tudjam szüntetni. Szeretném elmondani, hogy azt gondolom, hogy mi vagyunk a polgárok képviselői, ez nagyon fontos, és az polgárok kívánalmait figyelembe kell vennünk. Számítok önökre, hogy ez egy tartalommal bíró jelentésteli jelentés lesz. Vielen Dank. Nun geht das Wort an. Köszönöm szépen. Most pedig Jean-Claude Juncker személyes tanácsadója Ellen Larson kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlök mindenkit. Nagyon örülök, hogy beszámolhatok a jelenleg eh, zajló konzultációs folyamatról. Juncker úr tett javaslatot eh, egy eh, új szociális jogi pillérre, szociális igazságosság, biztonság, szociális jogok kérdéskörében. Én az elnök, Juncker elnök tanácsadója vagyok, nem a bizottság szóvivője. Tanácsadóként dolgozom, és sokaknak adok jó tanácsot. Most nagyon örülök, hogy itt lehetek, és részt vehetek az önök jelentésével a szociális pillérről kapcsolatban zajló munkában. A kezdeményezés alapján a a Juncker Bizottság 2014-ben tette a kezdeményezést, de nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon a növekedés, a foglalkoztatás, a szociális inkluzió. A 2015-ös helyzet értéke, évértékelőjében két héttel ezelőtt megismételte Juncker elnök úr, ezt a kezdeményezést, hiszen az elmúlt három évben 8 millióan találtak munkát, de ezzel együtt is sajnos még magas a munkanélküliség, továbbra is fennáll a szociális egyenlőtlenség, és ezért van szükség egyre inkább az európai szociális jogok pillérére, mert még Európa még nem elég szociális. Juncker elnök kezdeményezésének a hátterét, eh, tehát ennyiben szerettem volna felvázolni. Milyen szociális, eh, demográfiai, gazdasági kihívásokra próbál választ adni ez a kezdeményezés? A konzultációs dokumentumban négy okot sorolunk fel, hogy miért van szükség erre a kezdeményezésre. Az egyik a pénzügyi válság, 8 évvel ezelőtti válság eh, súlyos következménye, a növekedés lelassulása, eh, munkanélküliség, tartós munkanélküliség, szociális kirekesztés erő, erősödése. Változik a világ a digitális gazdasággal, eh, és most már azt eh, tapasztaljuk, hogy teljesen új formákat ölt a digitális eh, gazdaság, máshogy szerveződik a gazdaság, és eh, ehhez kihívások, kockázatok és lehetőségek is kapcsolódnak. A harmadik fontos dolog demográfiai és társadalmi trendek, egyre nagyobb az idősek aránya. Ma egy nyugdíj nyugdíjasra négy aktív jut, de egy nemzedék múlva minden nyugdíjasra már csak két aktív személy fog jutni, ami nagy nyomás alá helyezi a nyugdíjrendszereket. A negyedik pont egyre inkább nőnek a különbségek, ahelyett, hogy csökkennének az uniós tagállamok között hatalmas kihívásokkal szembesülünk tehát, és így fenn kell tenni a kérdést, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem működik a szociális Európában. Fel kell tenni a kényelmetlen kérdést, hogyan lehet a, az, hogy a szegénység, az egyenlőtlenség még mindig ilyen erőteljesen jelen van Európában, annak ellenére, hogy milyen a legjobb szociális rendszer, és az 500 milliós legnagyobb és legerősebb belső piac. A szociális jogok végrehajtása hiányos, a biztonsági hálókban nagy lyukak vannak, és vannak mások is. A konzultációs folyamat során ezekkel a kérdésekkel kell foglalkoznunk, és válaszokat kell találnunk, mert ha nem, akkor nem fogjunk tudni döntéseket hozni a szükséges reformcsomagról. Egy gyakran feltett kérdés a konzultációk során az, hogy mi a különbség a jelenlegi szociális aki és az európai szociális jogok pillére között. A következő választ szoktam erre adni. A jelenlegi szociális akit lépésenként hoztuk létre, meghatároztunk problémákat, készültek tanulmányok, azután készültek irányelvek, folytak tárgyalások, és végül megszületett a döntés egy politikai folyamatban. Az európai szociális jogok pillére más. Itt egy holisztikusabb megközelítésre van szükség. Jobban meg kell értenünk az elmúlt tíz év gazdasági, politikai fejleményeit, és az előttünk álló kihívásokat. A digitális gazdaság, az idősödés, a divergencia elő, erősödése, ez, ez hatalmas feladat, de el kell végezni. Amikor ezekkel a nehéz kérdésekkel foglalkozunk, hagyatkozhatunk arra, hogy egyre erősebb a globális konszenzus a szociálpolitika jelentőségével kapcsolatban. Az IMF, a Világbank, az OECD és az ILO is rámutattak arra, hogy a növekvő egyenlőtlenség nem csak szociális, hanem gazdasági probléma is. A növekvő egyenlőtlenség akadályozza a gazdasági növekedést. Ez egy nagyon fontos üzenete volt a G17-ek a pénzügyi és munkahogyi miniszterek tavalyi találkozójának. És azóta ezt az üzenetet többször megismételték. Utoljára Christine Lagarde, az IMF vezérigazgatója, és Drági úr, az Európai Központi Bank elnöke. A konzultációval kapcsolatos dokumentumokban megfogalmaztuk ezt az üzenetet, hogy azt, hogy a szociálpolitika egy gazdasági eszköz, és a legjobban, gazdaságilag legjobban teljesítő országok rendelkeznek a legfejlettebb, legjobban működő szociális rendszerrel. A biztonság, szociális jogok, a rugalmaság és a biztonság egymást erősíthetik, de szükség van arra, hogy a társadalom biztosítási rendszereket megreformáljuk az egyre rugalmasabb digitális gazdaságban. A foglalkoztatás, a munkahelyek biztonsága, jövedelmek, a jövedelmi egyenlőség nők és férfiak között, ezekre a kérdésekre, kihívásokra választ kell adnunk, meg kell szüntetni az egyenlőtlenségeket. Hogyan működik a konzultációs folyamat? Három szakasza van, az elsőben a jelenlegi jogszabály együttest az, akit vizsgáljuk, mi az, ami működik, mi az, ami nem. Azután megnézzük a jövőbeni rendszereket, mit követel meg a digitális gazdaság és a jövőbeni eh, gazdaság és monetáris unió. Meghatározzuk az agendát, és kialakítjuk az e-, ennek megvalósításához szükséges politikákat. A sok konzultációs tanácskozás kapcsán csak pár dolgot hadd említsek meg. Itt Brüsszelben is több bizottsági ülés volt, találkoztunk NGO-kkal, civil szervezetekkel, Berlinben, Bécsben, Rómában, Hágában, Kopenhágában, Stockholmban, és tartottunk találkozókat, és össze még sor kerül ilyenekre. Most csak néhányat szeretnék megemlíteni, néhány fontos dolgot. Az első, amit az európai szociális rendszerek fekete lyukának szoktam hízni. Az ez azt jelenti, hogy nem vezet híd a munkanélküliségből vissza a munkaerőpiacra. Nem, nincsenek jól megtervezve a tagállamok politikái és itt prioritásokat, erőforrásokat is érint ez a kérdés. A, még mindig a múlt munkaerőpiacából indulunk ki, amikor is van munkanélküli segély, de nagyon kevés igazi úthíd vezet vissza a munkavilágába. Ezt erősítik a munkaerőpiaci statisztikák is. A munkanélküliek 10%-a kap újraindulási esélyt valamilyen képzési ajánlat formájában. 90%-uknak a régi készségeik alapján kellene munkát találni a digitális gazdaságban. Eznek nagyon magas a költsége az egyes emberre és az egész eh, társadalomra, gazdaságra vonatkozóan, és ezért hívom ezt én egy fekete lyuknak, és szerintem ez a legsürgetőbb kérdés, amikor előkészítjük az európai szociális jogok pillérét következő pont is kapcsolódik ehhez a black hole-hoz A digitális gazdaságra, új munkavilágának a megváltozására fel kell készülni, hidat kell teremteni vissza a munkavilágába, de ez érinti a hagyományos munkaszerződéseket is, mert ezeket aláástam az új munkaszervezés. Ennek a legszélsőségesebb formája a szürke vagy fekete gazdaság. A technológia ugye mindig le fogja győzni a közpolitikákat, ezért innovációra van szükség a másik oldalon is, a jogszabályi keretek eh, tekintetében is. Eh, persze meg kell engedni az új rugalmasabb munkaszervezést, de ugyanakkor védeni kell a munkavállalók jogait. Következő kérdés, ami gyakran feltettek a konzultációk során, hogy hogyan illeszkedik ez az új pillér az EU és a tagállamok makrogazdasági politikájába. Erre az a válaszom, hogy formálisan e, ez így nincs benne a konzultációs dokumentumokban, de mégis ez a harmadik e, szakaszunknak egyik fontos eleme, majd amikor elkészítjük e, a következő római csúcs találkozó előtt a fehér könyvet, ott szociális, gazdasági, gazdaságpolitik a gazdaságpolitika és a szociálpolitika ugyanannak az éremnek a két oldala erre, ezt ki fogjuk emelni. Végezetül az EU, a tagállamok, szociális partnerek miért felelősek. Most a szociálpolitika elsősorban tagállami felelősség, de szorosan kell együttműködni a szociális partnerekkel, a valóság talaján állva. Az EU feladata az, hogy meghatározza az, az agendát, a menetrendet, a benchmarkokat, és így létrejött egy új egyensúly a pénzügyek és a szociál Európája és a szociális Európa között, ahogyan ezt az IMF és a az Európai Központi Bank is szeretnék, hogy megvalósuljon. Szeretnénk, ha javulna a szociális helyzete mindenkinek Európában, válaszokat kell adni az emberek konkrét aggájaira, és egy széles, holisztikus víziót kell felválaszni a jövő európai szociális modellje számára. Még egy megjegyzésem lenne. A business as usual, csináljunk mindent úgy, ahogy eddig nem működik. Ezek a régi modellek már nem felelnek meg a céloknak. A gazdaság még mindig gyengélkedik, a reformok széttöredezettek, és ez így nem elég. Új modellre van szükség, hogy legyen inkluzív növekedés és foglalkoztatás. Vállalkozásbarátnak és szociálisabbnak kell lenni ennek a modellnek, hiszen a jelenlegi modell az se nem elég szociális, se nem elég vállalkozásbarát. Ezért új munkahelyeket, de egyúttal biztonságosabb, jobb munkahelyeket kell majd létrehozni. Ez ezzel szerettem volna lezárni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Nyomon fogom követni az önök munkáját, és el fogom olvasni a jelentést, ha majd elkészül. Köszönöm szépen Lászen úrnak. Ezzel már is az elnyék előadó két percben korlátozott felszólásaira térnénk rá. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt Rodriguez eh, kolléganőnek szeretném megköszönni a tervezett szövegét. A szociális jogok európai pillére eh, ne csak jó szándékok és eh, nyilatkozat legyen. Sokat beszélhetünk arról, hogy Európa szociális 3A minősítést kapjon, de ehhez sok munka kell. Az Európai Bizottsággal, ahogyan a rakétot is ma hallottuk, felül akarja vizsgálni a jogszabályokat, a politikákat és a pénzügyi eszközöket is. Meg vagyok győződve arról, hogy pontosan ezekkel az elemekkel kell előre lépnünk ahhoz, hogy az európai szociális modell megállja a helyét a jövőben egy olyan világban, amikor nagyon gyorsan változik a munka, hogyan Larson úr is az előbb ezt kiemelte. A jelentésben fontos látni azt, hogy az emberi szempontokat is, de azt is, ami megvalósítható, hiszen vannak tagállamok, amelyek szívesen túlhatalomra tennének szert, és ezt, ennek az ellensúlyait meg kell teremteni meg kell erősíteni, és azt, ami már működik és jó, és a gyakorlatba kell alkalmazni azt, amiről eldöntöttünk. A szociális projekt el kell, hogy vezessen a növekedés beindulásához. Az is elhangzott már, hogy itt három fő kategóriát vázolt fel az Európai Bizottság. Egyelő esélyek, hozzáférés a munkaerőpiachoz, tisztességes munkakörülmények, munkafeltételek, a harmadik pedig megfelelő tartós szociális védelem. Ilyen módon elkészülhet egy ambiciózus jelentés. Az előadó azt kérte, hogy legyünk merészek. Ez egy felhívás volt, és ennek próbálok eleget tenni. Köszönöm a figyelmüket, és örömmel várom Rodriguez kolléganővel az együttműködést. Köszönöm szépen. Az ECR részéről Anna Gerike kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Árnyék előadóként nagyon örülök, hogy a mai napon a szociális jogok európai pilléréről szót ejthetünk, és köszönöm ezt a jelentést. Jeremy Rivkin 2004-ben megjelentetett könyvében ismertetett álmát ismerik-e Tudom, hogy ma nem divatos ez, erről az elképzelésről beszélni, hiszen ő egy olyan Európáról álmodik, ahol az egyén érdekei mellett a társadalom érdekeit is figyelembe veszik. Együttműködés van a konkurencia helyett, a lét minősége áll a versengés helyén, és a család áll az értékek középpontjában. A self-made man amerikai álmával ellentétben ma ezt szeretnénk megvalósítani, hiszen lassan rémálommá válik ez az álom. Térjünk vissza a mai témához. A szociális elképzelés minden szinten hangoztatjuk, de a kérdés az, hogy a jövő próbáját mennyire állja ki ez a szociális pillér. Ez az alapvető kérdés. A közvéleményt komolyan kell venni, Decemberig a bizottság minden érintett felet, minden polgárt felhív a közkonzultációra, a nyilvános konzultációra ebben a kérdésben. Kedves kollégák, ez egy valódi érdemi jobb szabályozási folyamat része, és hogyha a parlamentben túlságosan hamar ö, rögzítjük és kőbe véssük az elképzeléseinket, akkor ennek a konzultációnak ö, leszünk mi az akadályozói ne a több Európában gondolkodjunk, hanem a több értékű jelenlegi Európában. Ez a kérésem a szociális pillérrel kapcsolatos vitáink során, és az EKA részéről mi ebben így fogunk részt venni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sambon úr következik két percben. Gracias, señor presidente. Eh, en dos minutos tan complejo tema... Köszönöm szépen. Egy ilyen átfogó témában két percben nyilatkozni igen nehéz, úgyhogy rögtön rátérnék a lényegre. az, asszonynak szeretnék köszönetet mondani az eddigi munkájáért. Az egész Alde nevében mondhatom, hogy a kilencedik cikken még dolgozni kell. Úgy gondolom, hogy igazuk van a néppárti kollégáknak, hogy az Európai Unió szociális dimenzióját erősíteni kell. Az Európai Unió nem olyan rendszer, amelynek csak a gazdasággal és a közös piaccal kell foglalkoznia. Az Európai Unió olyan rendszer, amely az emberek prosperitásáról, szabadságáról szól, vagy legalábbis erről kellene, hogy szóljon. Természetesen rengeteg olyan elem van a szövegben, amivel egyetértünk, úgyhogy a rendelkezésemre álló egy percet nem erre szeretném felhasználni. De azért azt sem mondanám, hogy minden tökéletesen rzsaszín. A kvantitatív kérdésekben, például a 30% kapcsán Hogyha átlagokba bocsátkozunk, akkor az átlagok általában mindig félrevezetnek. És a szociális modell kapcsán pedig nem hinném, hogy egy általános szociális modellre lenne szükségünk, illetve hogy egy mindenkire vonatkozó szociális rendszer működhet, hiszen hogyan tudnánk egy olyan szociális rendszert létrehozni, amely teljes mértékben magába foglal és visszatükröz 27 különböző szociális rendszert. Tehát sokkal konkrétabbak, konkrétabban kellene gondolkodnunk, különösen a rövid távú intézkedéseknél. A platform tulajdonképpen jó, és a konkrét javaslatokat pedig írásban fogom majd elküldeni, mert úgy gondolom, hogy így is nagyon bonyolult az előadó munkája. Most Gabi következik. Köszönöm szépen. Először is Lászon úrnak és Rodriguez kollégának is szeretném megköszönni a hozzászólásokat, és azt hiszem, hogy Rodriguez hogy teljes mértékben egyetérthetek, hiszen ő azt követelte, hogy itt nem csak egy ígé, nem csak egy ígéretről van szó, hanem konkrét eszközöket kell teremteni, konkrét pénzügyi lehetőségeket, konkrét gyakorlati alkalmazást ahhoz, hogy valódi szociális Európát felépíthessünk, és azzal is egyetértek, hogy paradigmaváltásra van szükségünk. Folyamatosan hangoztatjuk a négy szabadságjogot, de újra és újra meg kell alapítanunk, hogy ez a négy alapvető szabadság a szociális és munkáltatási munkavállalói jogok után következik, így soha nem fogjuk megújítani az Európai Uniót. A bizottságot arra bátorítanám, és ugye Lász úr azt mondta, hogy ön csak tanácsadó és nem a bizottság része, de mégiscsak felszólítanám önöket arra, hogy figyeljen arra ön is, hogy a bizottság javaslat igenis szélesedjen. Itt túlságosan sok szándéknyilatkozat van, túlságosan kevés konkrétum, fontos lenne, hogy a parlament és a bizottság közötti együttes munka során egy konkrét, gyakorlatilag alkalmazható javaslatot tegyünk rá az asztalra, és ne legyen patyomként falu, amit építünk, hanem egy valódi lehetőséget kapjanak az emberek arra, hogy a munkájuk gyümölcséből élhessenek, és akik a munkafolyamatban nem vesznek részt, ők is méltányos életet kapjanak szociális szempontból. És kérem, azt az ellentmondást küszöböljük ki például a kettes pontban, ami a rugalmas és ez egyúttal biztonságos munkaszerződésekben rejlik. Ön itt egy egyensúlyról beszélt, én ebben az egyensúlyban nem hiszek, hiszen a vállalatoknál ezt nem lehetett garantálni, ez az egyensúly mindig elbillen a munkaadók felé, és mindig a munkavállalók látták ennek kárát, és hogyha a rugalmasságról beszélünk és a biztonságról, akkor azt állapítjuk meg mindig a gyakorlatban, hogy ez szegénységet termel. A rugalmasság egyszerűen nem jár kéz a kézben a szociális biztonsággal. Köszönöm. Most pedig Meszerics Tamás következik. Köszönöm szépen, mi is köszönjük az előadónak ezt a szövegtervezetet, az általános megközelítés teljes mértékben támogatjuk. Itt egy szélesítésről van szó, egyúttal nagyon konkrét szakpolitikai eszköztárról a bizottság figyelmébe ajánlva. Szeretném kihangsúlyozni számos megjegyzésem, közül azt, hogy amikor az előadó arról beszél, hogy a szociális pillér az egész európai térség része kell, hogy legyen, és nem csak az eurozónái, ezzel is egyetértek. Itt természetesen jogalkotásról van szó, erre van szükség. Fontos lenne a minimál bérrel kapcsolatos törvénykezés, illetve minden, illetve a szociális lakhatásra, lakhatási támogatás és a szociális szolgáltatásokról való jogszabályok fontossága, erre szükség van, és gyorsan van ezekre a jogszabályokra szükség. Két ö, ö, kihívást nem vesz figyelembe a jelentést. Az egyik a minimálbér, a alap, ö, minimálbér kapcsán 60%-ot javasolja az átlagbérnek bizonyos országokban, de ezek a, az összegek nagyon különbözőek, például Bulgáriában, vagy Magyarországon, Romániában ez a 60% még mindig a szegénységet erősíteni. Másrészt viszont a standardizált, egységesített kalkuláció a minimálbér tekintetében a megélhetési bér felé tendálva megoldaná ezt a problémát, ezzel kapcsolatban vannak a módosítói. Illetve a megfelelő finanszírozásról is beszél ez a jelentés, de nem tesz említést arról, hogy Európában, különösen az eurozónában egy adóügyi unióra, fiskális unióra lesz szükség. A részlegesen integrált eurozóna problémái is ide tartoznak, és tudjuk azt, hogy a közös pénzeszköz csak a szociális biztonságra alapozhat, illetve a közös adózónára. Vagyis fontos a, a strukturális és a regionális egyensúlytalanságok kiküszöbölése Fontos, hogy elkötelezzük magunkat az adóügyi unió mellett, fontos jelzés kell küldenünk általánosságban az előadó munkájával egyetértünk. Dankeschön. Köszönöm szépen. Az EFTD nevében Laura Csi nincs itt, Joan Miller az ENF képviseletében szintén nincs itt. Gondolom Dominik Márten kíván szólni az ENF képviseletében. Köszönöm szépen először, és köszönöm szépen Larson úrnak, hogy eljött a mai napon, és bár ő nem hivatalosan Juncker úr szóvivője, hanem tanácsadója, de mégis elhozta nekünk Juncker úr szavait. Hát ezt a kellemes zenét már ismerjük, ezeket a kellemes hangokat, ezeket a kellemes mondatokat már ismerjük, egy évtizede hallgatjuk őket de azért hogyan működik az az Európa, amely megosztja a javait. Hát akkor itt egy teljel mézzel folyó kánaánnak kellene működnie, csak hogy az Európai Unió egyáltalán nem a boldogságot és a prosperitást osztja meg, hanem a szegénységet és a nyomort. Az emberek elveszítik az állásukat, nagyon sokan a szegénység szélére sodródtak. Lárszon úr, egy kudarc halmaz, ami itt történik, kudarcok sorozata. És erről önök is tehetnek. 2007. szeptemberében elindult egy igen széles körű konzultáció, hogy létrejön egy közös európai szociális jogi pillér, és azóta csak telnek az évek, és telnek az évek, és hát attól tartok, Tisztelt Larson úr, és nem én vagyok az egyetlen, mert amit én látok, azt látja egyre több képviselő és egyre több európai polgár is, hogy önök egyre több Európát akarnak ránk kényszeríteni, de ez egy lefelé tartó spirál. Egyre nagyobb a nyomor, megosztjuk a nyomort egymás között az egész világgal, és ráadásul és akkor jön még a 6 millió migráns, és tovább mélyül a nyomor. Ezt ne felejtjük el, és ezt ön se felejtje el, Larson úr. Köszönöm. Nun hat Guillaume Balas das Wort. Guillaume Balas. Elnök úr, köszönöm a szót. Larson úr, köszönjük, hogy itt van hogyha az Európai Unió nem tudja megoldani a szociális kihívásokat, akkor látjuk, hogy milyennek a kockázata, akkor az fog történni, hogy az Európai Unió egyszerűen felrobban. A szociális kérdéseket már pedig nem lehet leválasztani a gazdasági kérdésekről, és ezt ön is elmondta a gazdasági divergencia kapcsán. Szeretnék néhány kérdést föltenni. Az első az, hogy össze lehet-e egyeztetni azt, hogy legyen egy megfelelő szociális szint az Európai Unióban, és ez folyamatosan növekedjen, akkor, hogyha teljes mértékű szabad kereskedelem elve érvényesül a világ minden más tájával kapcsolatban. Ez a kettő dolog összeegyeztethető és esetleg ezt a maximális szabadkereskedelmi doktrínát nem kellene év felülvizsgálni a bizottság részéről. A második kérdésem a belső piacra vonatkozik, ugyanis van konkurencia, van verseny a társadalombiztosítási rendszerek között, is ez húzza folyamatosan lefelé a szintet. Foglalkoznak-e ezzel, mit kívánnak tenni, a minimálmérek konvergenciájával mit kívánnak tenni, például azzal kapcsolatban, hogy ez az átlagbér 60%-a legyen, mint ahogy egy ilyen jellegű javaslat megszületett itt a parlamentben. Köszönöm. Ja, Ellentétben a többiekkel, én úgy gondolom, hogy Európa, hogyha együtt működik, meg tudja oldani a problémákat. El kell mondani az embereknek, hogy ha visszatérnénk a nemzetállamokhoz, és valaki azt gondolja, hogy ettől megoldódnának a munkanélküliséggel kapcsolatos problémák, hát ez egyáltalán nem így van, aki e- ilyet mond, az hazudik. Jean-Claude Juncker triple A, 3 A-s minősítést ígért a szociális Európának. Dolgozik el a szociális villéren. Az emberek eh, konkrét problémákra konkrét válaszokat várnak. Hogyan lát látjuk, hogyan kell néznünk ezt a szociális pillért. Ez egy vonatkozási pont, vagy következnek majd, előáll a bizottság majd konkrét jogszabályi javaslatokkal, közös szociális standardok, minimum standardek, ugye ezt ígérte Jean-Claude Juncker, közös európai megoldásokra, standardekre van szükség. Ez lesz valóban a cél, és belátható időn belül elég gyorsan bekövetkezik ez a lépés, hiszen amit Jean-Claude Juncker mondott, annak kapcsán az emberek, a választóink azonnal kérdezik, hogy teljesülnek ezek az ígéretek. Köszönöm, Marita Huszkov. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy megadta a szót és nagyon köszönöm Maria Joao-nak és Alan Larsonnak, amit elmondtak. Mind a ketten illetve legalábbis az előadó nagyon gyorsan benyújtotta a tervezetet, és ezt itt ma már behatóan meg tudjuk vitatni. Nagyon érdekes a tartalma is ennek a jelentésnek. Ugyanis szeretnénk valamit elérni mindenki, nagyon sokak számára. Ez nem csak minket érint, akik itt ülünk az Európai Parlamentben, hanem eh, mindenki számára biztosítani kell a foglalkoztatási lehetőséget. Itt a foglalkoztatási szakbizottságban néha azt éreztük, hogy még nagyon, hogy nagyon messze vagyunk az emberektől, az emberek mindennapjaitól, azoktól a problémáktól, amelyekkel az emberek nap mint nap szembesülnek. Pedig sokszor beszélünk a jövőjükről. Ez a jelentés is a jövőről szól, de remélem, hogy először és mindenek előtt a legfontosabb feladat az lesz, hogy megkeressük a kapcsolatot az emberekkel, és hogyha megteremtettük már ezt a jó kapcsolatot, akkor több támogatást is kaphatunk a munkánkhoz, és így lehet csak jó eredménye a munkánknak nem csak az európai szociális jogok pilléréről beszéljünk szerintem, hanem szükség lenne a szerződésbe is felvenni egyfajta szociális protokollt, egy jegyzőkönyvet. Az én megítélésem szerint most egy első lépést tettünk ebbe az irányba. Eddig nagyon sokáig küzdöttünk itt a parlamentben is eh, azért, hogy készüljön egy szociálpolitikai agenda, egy, egy szociálisabb Európáért küzdöttünk. De hogyha mindezt a szerződésben lehetne rögzíteni, akkor vennék eh, ezt eh, valóban, lehetne ezt nagyon komolyan venni. Ahogyan Ellen Larson és Maria Joao is, és mások is elmondták, mi ebben a szakbizottságban ebben az irányba szeretnénk tovább munkálkodni. Ugyanis úgy gondolom, hogy nagy, széleskörű támogatásra lesz szükség a céljaink megvalósítása, de ezt a szerződésbe kell rögzíteni. Köszönöm szépen, Györgyi Perecki. Thank you, Chairman. And, uh... Köszönöm, elnök úr. Egyetértek azzal, hogy ez a jelentés jelentős erőrelépés kitágítja a szociális pillér fogalmát, és sőt, szerintem még ennél is tovább léphetünk, messzebbre jutunk, mint amit eddig javasolt a bizottság. Elhangzott, hogy az elmúlt évek Hazsonú szájából elhangzott, hogy nem volt sem vállalkozásbarát, sem szociális az EU az elmúlt években. Hát a bankárok számára azért kedvező volt a helyzet, mert 3 billió adófizetői pénzt használtak fel a 2008-2014 közötti időszakban a bankok megsegítésére. Most ismét nagy lyuktátong a beruházások van, és a megszorítások eközben a szociális kiadásokat érintetik, ott történtek a lefaragások. Maria Draghi-ra és Christine Lagarde-ra is hivatkozott Larsen úr G20 jelentésére is, de itt nem csak új egyensúlyokra van szükség, hanem paradigmaváltásra, és ezt is kimondja a jelentés. A paradigmaváltás pedig helyet kell, hogy kapjon a végső elemzésben is. Itt nem csak egy gazdasági és monetáris unióra van szükség, hanem gazdasági, szociális és monetáris unióra. És ahogyan elhangzott, a versenyképesség javítása és a növekedés gyorsítása együtt jár a szociális dimenzió erősítésével, és így lesz fenntartható a növekedés. Ezért két kérdésem van. Lesznek javaslatok az európai szemeszterre vonatkozóan is? És hogyan ítéli meg, hogyan lehet jogilag kikényszeríteni, érvényesíteni azt, amiről most itt beszélünk? Köszönöm szépen. Elizabeth Moren következik. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük szépen Rodriguez kollégának, hogy ilyen elkötelezetten viszi ezt az igen fontos munkát. Azt hiszem, hogy valóban mindannyian azon dolgozunk, hogy létrejöjjön ez a szociális jogok európai pillére, ott állunk mi is a pillér lábánál. Minden egyes európai polgár számára fontos, hogy hinni tudjon Európában, hogy bízzon Európában, de ez csak akkor fog megtörténni, hogyha képesek vagyunk felépíteni ezt az európai pillért a szociális jogok területén. Erről személyesen teljes mértékben meg vagyok győződve. Két kérdésre térnék vissza, két olyan témára, amit ön is megemlített. Az első az, hogy a foglalkoztatási piac, illetve a munkaerőpiacra való visszaélesztési rendszerek eltérnek egymástól. Itt van egy óriási eltolódás. Hogyha megnézzük, hogy melyik az a tíz munkakör, amelyben a legtöbb embert veszik fel manapság, azt látjuk, hogy ezek a munkakörök nem is léteztek tíz évvel ezelőtt. Tehát annyira gyorsan változnak a munkahelyek, hogy a továbbképzések és a munkaerőpiaci visszailleszkedés segítő tanfolyamok egyszerűen nem tudják tartani a ritmust ezekkel a gyors változásokkal. A második fontos pont pedig az, hogy azt hallottuk öntől, hogy most már tulajdonképpen nem is tudást kell elsajátítani, hanem készségeket. Én már elég régóta meg vagyok győződve arról, hogyha nem fejlesztjük a készségeket, illetve a készségek elismerését, valamint az életosszig tartó készségfejlesztést, akkor sohasem lábalunk ki ebből a válságból ugyanis elképesztő gyorsasággal jelennek meg, illetve tűnnek el foglalkozások, szakmák, és ezzel nem tud versenyt tartani a képzés. Tehát valahogy a képzési modellt is meg kellene változtatni, egy sokkal operatívabb és gyakorlatilasabb rendszeré kellene tenni, ezt várja tőlünk minden egyes munkavállaló. Köszönöm szépen, Elmar Brock. Köszönöm szépen. Juncker elnök javaslataival kapcsolatos vita. Nos, azt gondolom, hogy itt nagyon sok félreértés keletkezett a, a múltban, és valóban ezeket ki kell küszöbölnünk. Fontos, hogy megteremtsük a strukturális reformok és az adóügyek közötti egyensúlyt, hiszen itt csak így tudjuk megoldani a szociális jogok biztosítását, és itt a gazdaság, a pénzügyi és a szociális politika egységét kell tekintenünk, és nem pedig ezeket pedig nem ellentmondó elemeknek kell tekintenünk, vagyis a szociális elem nem a másik kettő ellensége. Vagyis a gazdasági növekedés csak akkor garantált, hogyha a szociális biztonság is megteremtődik. Ez azt gondolom, hogy a munkaadók részéről nem teljesen világos, és azt hiszem, hogy ebből az okból például a szerződés módosításra is beszélni kell, hogy a következő nyolc évben erre nem kerül sor itt ugye mindenféle kormányokkal való tárgyalások és a ratifikációs eljárás tekintetében, és azt gondolom, hogy ez nem egy álom, de mégis mégsem szabad lemondanunk ezekről a követelésekről. Lehet, hogy a szerződés módosítás keserű békáját is le kell nyelnünk. Néha az a benyomásom, hogy a szerződés módosításában vetett remény mégis lehet, hogy túlzott, de talán ezt is vegyük figyelembe, hogyha a Lisszaboni szerződést megnézem, akkor azt látom, hogy a szociális kérdés egy mindent átfogó feladat. Ez, ezt ki kell használnunk, az, hogy ez egy átfogó kérdés. Minden területen megjelenik a szociális elem. Ezt mindenképpen vizsgáljuk meg a Lisszaboni szerződés szövegében. Az, hogy ezt a vizsgálatot kivégzi el, hogyha ezt a megközelítést alkalmazzuk, akkor talán több életet is lehelhetünk ebbe a szerződésbe. Lámpros Proszudis következik. Köszönöm szépen, elnök úr. ez a szociális jogi alappillért Juncker elnök harangozta be, de ezek csak szép szagak, szavak maradtak, nagyon messze a realitástól. Az a kérdésünk, hogy hogyan jutottunk el egyáltalán oda, hogy a szociális igazságtalanság Európában ilyen nagymértékű lett? Hát az európai szakpolitikák vezettek ehhez, a szegénységhez, a munkanélküliséghez, az öregedő Európához. Európa öregszik, ezt mindenki elmondja, de Európa a családokat nem támogatja, munkahelyeket nem teremt, a gyerekvállalás nem ösztönzi, nagyon sok menekült is van, nagyon sok olcsó munkahely áll rendelkezésre, és nagyon rugalmas a munkaadók játéktere, egyre nagyobb jövedelmeket söpörnek be, és ez nagyon sokakat sodort a szegénység peremére, egyre kevesebben fizetnek szociális hozzájárulást, és ezért ezek a kasszák egyre jobban kiürülnek. A megszorító intézkedésekkel még tovább gyengítették a már egyébként is gyenge országokat az Európai Unióban, hogyha továbbra is ennyire presszionálják az országokat, akkor ez azt eredményezi majd, hogy valahogy ki fog törni ez az egész. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, az európai szociális pillét, mint megoldást mutatja be ez a jelentés a szociális problémákra az európai szemeszter, a szociális kérdésekben ez egy olyan eszközként jelenik meg, ami a megoldásokat szállítja, de a kormányok szuverenitását is figyelembe kell venni, és a, a, nagy, a multinacionális vállalkozások érdekeit egyre Inkább azt látjuk, hogy az, az európai intézmények nem tudnak válaszsal, ad, választ adni a kihívásokra, az intézkedések nagyon gyakran a cél mellé lőnek, és nem lehetséges az, hogy az Európai Uniót, mint projektet ilyen formában megcsúfoljuk, a kapitalizmus és a szociális jogok egymásnak ellentmondó célok, nem lehet mind a kettőt megtartani. Itt azt látjuk, hogy az európai deficitet kell csökkenteni, de itt megint csak a munkavállalók jogai fogja ezt csorbítani, ahelyett, hogy védenénk őket és a jövedelmüket. Ha megnézzük például a Portugáliára történt kihatásokat, a, ö, bevezettük a minimálbért, és Juncker elnök például szankciókat alkalmazott Portugália esetében, amikor nem tartott be az ország bizonyos törvényeket, máshol viszont eltekintett ezektől a szankcióktól a szociális pillér csak olyan formában jelent meg eddig, hogy azt láttuk, hogy még jobban kizsákmányolják a munkavállalókat. Végül pedig Fils Morten Lukegaardnak adok szót, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Lászer úrnak ezt a nagyon érdekes prezentációt. Azt hiszem, hogy a legtöbben egyetértünk Juncker elnökkel, hogy szociálisabb Európára van szükség, de ennél egy még nagyobb kérdés az, hogy ezt hogyan valósítsuk meg, és hogyha ezt a kérdést tovább gondoljuk, akkor azt a kérdést is fel kell tennünk, hogy a szociális uniót akarjuk-e, és ez azonos-e a szociális Európával. A következő tehát a kérdésem, és elnézés, hogy nyelvet váltok. Egyetértek a kollégáimmal a tekintetben, hogy minél szélesebb hallgatóságot kell megnyernünk, de mégis Dánra váltok. Nos, köszönöm szépen Larson úrnak. Mint említettem Lászlóról, néhány kérdésem merült fel a prezentációval kapcsolatban, és fontos ö, arra utalni, hogyha megnézzük itt a szereposztást, a tekintetben, hogy a jövőben mi a teendő, és kinek mi a feladata, akkor azt látjuk, hogy a rugalmasság nagyon problematikus, a flexicurity fogalma nagyon pro- problematikus, mm, és a szerződés módosításokról sem esett túl sok szó, pedig, szó, pedig itt fog felmerülni a legtöbb probléma. Remélem, hogy László úr is megerősíti azt, hogy a legutóbbi eredmények nem szólnak szerződésmódosításra, legalábbis én így értelmezem. Ami a flexicurity-t eh, illeti, Dániában nekünk van a legrugalmasabb rendszerünk Európában, és 4,2%-os a munkanélküliségi rátánk, és ez is az a, annak a bizonyítéka, hogy ha rugalmasabb a munkaerőpiac, akkor jobbak a szociális viszonyaink. Ön egyetérte ezzel, a bizottság egyetérte ezzel. Egy sor kérdés hangzott el. Ellen Larson kap négy percet, és utána Maria Joao mondjuk egy percet, mert kicsit csúsztunk már az idővel. Köszönöm. Én azt hiszem rövid lehetek, és még néhány percet átadhatok Mariának. Meghallgattam a megjegyzéseiket, a véleményüket, nagyon relevánsnak és érdekesnek tartottam ezeket. Nagy a párhuzammal között, amit ön, önök elmondtak, és amit én. Figyelembe fogom venni, amit elmondtak, majd a jelentésemben és amit a kabinet számára készítek, és a vitákban is. Egy konkrét kérdést szeretnék kiemelni. Az összes kérdése nyilván nem tudok válaszolni, hiszen az igazi kérdéseket, igazából a kérdéseket majd a konzultáció után kell feltenni. Ez egy politikai ügy lesz, és ez nem az én feladatom. Ezért nézzék el nekem, hogy nem megválaszolom a kérdéseket, hanem majd tovább viszem magammal. De egy konkrét javaslat is elhangzott, amire szeretnék igennel válaszolni a dokumentum céljára vonatkozott ez a kérdés. Nos, ez egy vitaanyag, és majd meg kell tölteni tartalommal, annak függvényében, hogy önök mit mondanak, illetve a tagállamok mit mondanak. Ezért a válaszom igen, tehát ez egy tovább épülő anyag, hogy ez hogyan és mikorra fog megtörténni, hát majd év végén vagy jövő év elején készülnek el a következtetések. Az időm többi részét pedig átadnám Mariának tökéletes profi és a régi iskola lovagias képviselője. Maria Joao. Köszönöm, elnök úr. Nagyon ígéretes valóban, hogy ilyen gazdag és érdekes volt a vita, ilyen sokan vettek részt benne, a szakbizottságunk tagjai közül is, és Larson úr, akit jól ismerek, és nagyon örülök, hogy itt van velünk most Juncker elnök tanácsadójának a minőségében, funkciójában. Úgy gondolom, hogy a parlament, mint az egyik európai intézmény, úgy kell, hogy szervezze a munkáját, hogy a határidőket betartsa, és még azelőtt elkészüljön a jelentés, mielőtt a kollégium elkészíti a sajátját. A konzultáció számunkra is hasznos. És azzal is egyetértek, hogy meg kell nyitnunk az Európai Parlamentet, oda kell figyelnünk arra, hogy mit mondanak a polgárok, az emberek Általánosságban azt gondolom a jelentéséről, hogy ez jól illeszkedik a bizottság eh, menetrendjéhez. A második dolog. Nekünk aktualizált eh, válaszokat kell adnunk az új kihívásokra. És megerősíteném, igen, jobban meg kell szerveznünk a fiatalok, a nők munkaerőpiaci integrációját. Ezek azok a kérdések, ahol sokkal messzebbre kell lépnünk, többet kell tennünk. Következő pont a digitális forradalom. Új foglalkoztatási formák jönnek létre, új lehetőségek, de biztosítani kell azt is, hogy azért tiszteletben tartsák az alapvető jogokat. Végül finanszírozás. Eh, ahhoz, hogy hiteles legyen a jelentés, eh, pontosan, konkrétan kell meghatározni, hogy milyen eszközökkel tudjuk megvalósítani a célokat. Itt eh, az eszközök között vannak módszerek, politikai eszközök, és végül is pénzügyi eszközök is hiszen nagy szociális beruházásokra van szükség ahhoz, hogy ez a szociális pillér eh, valóban megvalósuljon, és ehhezért konkrét eh, eszközökre van szükség. Gondolom a kollégáimmal együtt elég bátrak leszünk, és a bizottságot is arra biztathatjuk és bátoríthatjuk, hogy a nagy kihívásokra megfelelő válaszokat adjon. Köszönöm szépen, Mária! Engedje meg nekem is egy megjegyzést, bár mm, sok, én itt levezettem a vitát, de nem szóltam hozzá. Szó volt arról, hogy esetlegesen a szerződést, az EU alapszerződést is módosítani kellene. Sajnos én is úgy ítélem meg, hogy jelenleg sem a politikai helyzet nem olyan, és nem most van az ideje, hogy reálisan néhány év alatt a szerződést módosítani lehessen. De szeretném kihangsúlyozni, hogy ez szükséges lenne, és fenn kell tartanunk ezt a nyomást azzal kapcsolatban, hogy majd módosítsuk valamikor a szerződést, mert az európai szerződésből, az arab szerződésből mint egyfajta génhiba hiányzik a szociális komponens komponens. De nem biztos, hogy a nagy megoldás az alapszerződés módosítása lenne, de a nem kötelező iránymutatások egy ilyen szociális ö, ö, intézkedés az csak egy közbenső szakasz lehet, és továbbra is követelnünk kell a végső jogalkotási intézkedéseket az Európai Bizottságtól. Már egy korábbi vitában is elmondtam, hogy egy ilyen nem kötelező, szociális valamivel nem érünk el semmit, sőt az emberek ezt talán még rossz néven is fogják venni nekünk. Ezért minden EU-s grémiumban, testületben, különösen a bizottságnál bizonyítani kell azt, hogy mindenképpen szociális Európát akarunk tovább építeni. Ennyit szerettem volna elmondani, és üdvözletünket küldjük Jean-Claude Junckernek és köszönöm Alan Larsonnak is, hogy itt volt, és ezzel lezárom ezt a napi rendi pontot. So. Yes, friends, then we proceed to... Kedves kollégák, akkor lássuk a nyolcas napi rendi pontot. Uniós stratégia kidolgozásának szükségessége a nők és férfiak nyugdíjai közötti különbségek megszüntetésére és megelőzésére. Meg is adom a szót a vélemény előadójának, González Penyász asszonynak. Két percet adok neki a bevezető beszédéhez. Köszönöm szépen. Hát elnézést kérek, de úgy tudtam, hogy 5 percem van. Elnök. Szavazás is lesz, úgyhogy tartanunk kell az időt, éppen ezért csak két percet tudok adni az előadónak. Tessék! Rendben van, akkor megkísérlem két percben összefoglalni a mondani valómat. Vélemény tervezetről van tehát szó, amely arról szól, hogy a nők és férfiak nyugdíjai közötti különbségek megszüntetésére Európai Uniós stratégiát kell kidolgozni. Megvizsgáltam azokat az elemeket, amelyek egyáltalán a különbségekhez vezetnek, Megnéztem azt, hogy mi kellene ahhoz, hogy a nők és a férfiak méltányos és egyforma nyugdíjhoz jussanak. Tehát először megnéztem az okokat, utána pedig megvizsgáltam azt, hogy milyen intézkedésekhez lenne szükség ahhoz, hogy ezt a szakadékot el tudjuk tüntetni, hogy esélyegyenlőséget tudjunk biztosítani, hogy senki se legyen diszkriminált helyzetben. A társadalombiztosításhoz való jog, a nyugdíjhoz való jog, a nemzetközi jog, az európai jog, az alapszerződés, az emberi jogi karta számos cikkében megjelenik. Megfelelő állami nyugdíjazást kell biztosítani, diszkriminációmenteset mindenki számára. Ennek általános jognak kell lenni, kötelezőnek kell lenni, szolidaritásnak kell, szolidarisnak kell lennie, és fenntarthatónak kell lennie. Az a mi felelősségünk, hogy az eddigi hibákat kiigazítsuk. Tehát olyan intézkedéseket kell hoznunk, amelyek lehetővé teszik egyfajta minimális nyugdíj létrehozását mindenki számára, aki betöltötte a 65. életévét. Meg kell nézni a nyugdíjhoz való jogot, a nyugdíjnak függetlennek kell lennie az illető személy függetlenek kell lennie attól, hogy az illető személy egyedül él, vagy házasságban él, tehát a családi állapot nem határozhatja meg valakinek a nyugdíját. Aztán figyelembe kell venni azt is, hogy a járulékfizetői évek száma ne növekedjen, valamint a részmunkaidőben dolgozók számára is megfelelő megoldásokat kell találni. Tulajdonképpen az a cél, hogy mindenki össze tudja egyeztetni a karrierjét a magánéletével. Olyan infrastruktúrákat kell létrehozni, amelyek mindenki számára hozzáférhetőek, és amelyek tehát anyagilag mindenki számára hozzáférhetőek, és megkülönböztetés nélkül igénybe vehetőek. Megfelelő minimálbérre van szükség, megfelelő minimál nyugdíjra van szükség, és mindezeknek a megoldásoknak maximálisan fenntarthatónak kell lenniük, csak így segíthetünk azoknak a helyzetén, akik a szegénység szélére sodródtak. Remélem, hogy megfelelőképpen tudunk majd együttműködni, úgyhogy várom a megjegyzéseket. Köszönöm szépen. Koszlovská Rajevic kolléganőt keresem, de nem látom, hogyha a néppárt részéről más szeretne hozzászólni, akkor parancsoljon. Köszönöm szépen. Kozlovszkász, hogy nincs itt, hogy a néppárt nevében én fogom felolvasni azt, amit szeretett volna elmondani. A nyugdíj szakadék egyértelműen mutatja a nők és férfiak közötti esélyegyenlőséget, mert ez kumulatív hátrányokhoz vezethet, hiszen a nők nagyon sok esetben megkülönböztetés áldozatai a munkájuk során. A bérszakadék és a nyugdíjszakadék nem csak a direkt megkülönböztetésből fakad, hanem abból is, hogy a nők általánosságban véve nem részesülnek egyenlő bánásmódban a férfiakhoz képest. Itt három dolgot szeretnék megemlíteni. Egyrészt a nők alacsonyabb számban aktívak és dolgoznak, másodszorban, amikor a nők munkanélküliek, akkor utána nagyon sokszor csak részmunkaidőben mennek vissza dolgozni, és a harmadik pont, amit meg kell említenem, az az, hogy a nők általában alacsonyabb bérért dolgoznak. Tehát mindezek miatt az okok miatt a leghatékonyabb és költséghatékonyabb megoldás a nyugdíjszakadék eltüntetésére az lenne, hogy a nők és férfiak számára a munkaerőpiacon egyenlőséget teremtünk, és akkor ez kihatna a nyugdíjakra is. A nőknek olyan életet kell biztosítani, amelyben otthoni és munkahelyi feladataikat egyértelműen el tudják látni. A néppárti árnyékjelentéstevő Kozlovszka asszony nagyon sok módosító indítványt készített el, amelyek ebbe az irányba mutatnak, amelyek természetesen ugyanakkor figyelembe veszik a szubszidiaritás elvét is, és azt is, hogy az Európai Unió kompetenciájával koherens maradjon a létrejövő szöveg. Köszönöm szépen, Steinrock asszonynak adok szót a szocialisták nevében. Ő sajnos már nem tud itt lenni. Az árnyék előadó kéri, ké, köszöni a jól előkészített tervezetet, a jó gondolatokat. Az SND számára van néhány fontos kiegészítés. Az állami nyugdíj fontosságáról mi is meg vagyunk győződve, ezt kihangsúlyozza az előadó is, de nekünk fontos a nyugdíjrendszer második pillére is, eh, a eh, munkahelyi, munkaadói kiegészítő nyugdíj. A kollektív szárz, szerződésekben van ez rögzítve, kollektív tárgyalások eredményeképpen, és semmiképpen nem szabad a nyugdíjrendszer harmadik pillérét, a magán rendszert az állami vagy a második, a munkahelyi pillér helyettesítéseként elképzelni, ugyanis ebbe a harmadik pillérbe csak azok tudnak befizetni, akinek elég pénze van erre a tagállamok a nyugdíjreform kapcsán figyelembe kell, hogy vegyék a nemek közötti nyugdíjkülönbségeket és további erőfeszítésekre van szükség, hogy ez is, és a vérekben megmutatkozó nők és férfiak közötti különbséget is csökkentsük, csökkentsék a tagállamok. Köszönöm. Az ECR képviseletében Janál Citáncier. Köszönöm szépen. A nyugdíj rendszer kapcsán nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy az Európai Uniónak nagyon kevés hatásköre van ezen a területen. Itt tulajdonképpen most csak egy fórum, ahol eszmecserét folytatunk. Nagy óvatosságra van szükség, tiszteletbe kell tartani a tagállamok közötti különbségeket. Azt is le kell szögezni, hogy nagyon sok mindent nem tudunk a nők és férfiak közötti bérkülönbség helyzete javul, és több országban ennek nincs is közvetlen hatása a nyugdíjakra. A nyugdíjak közötti különbségeket több tényezővel lehet magyarázni, és nincs egységes intézkedés erre. Nincs elég minőségi adat sem, hogy mérni tudjuk ezt a jelenséget, és értékelni tudjuk. Az Európai Uniónak akkor van hozzáadott értéke, hogyha arra törekszünk, törekszik, hogy jó, pontosabb információk alapján szülessenek meg a döntések. A gyermekgondozás, vagy az időseket gondozó nők helyzete különleges, hiszen a karrierjüket negatívan befolyásolja a gyerek és idős eltöltött idő, és ezért kevesebb nyugdíjat fognak kapni. Ezért itt arra kell felszólítani a tagállamokat, hogy az ilyen az aktív életpályán bekövetkező kieséseket kompenzálják valamilyen módon a nyugdíjrendszerben. Köszönöm szépen. Jana Tom következik. Nincs itt? Senki nincs itt a zöldek képviseletében. Feri Reinszkét sem látom. Laura Acsia a zöldek, zöldek képviseletében mégis itt van képviselő. az árnyék előadónk Teri Rendke nevében szeretnék, vagy helyette szeretnék szólni, mert ő már nem tud itt lenni. Mindenek előtt gratulálok az előadónak, sok javaslatával egyetértünk. Nagyra értékeljük azt is, hogy több konkrét javaslatot is tesz. Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy a nők számára a megfelelő nyugdíj alapvetően fontos eh, ahhoz, eh, hogy az időskori szegénységet eh, vissza tudjuk szorítani. Módosítókat fogunk benyújtani konkrét javaslatokkal ebben a témakörben. Például szeretnénk felhívni az Európai Bizottságot arra, hogy dolgozzon ki európai e, standardokat e, a e, nyugdíjrendszerekben különböző jóváírásokra. tagállamok mindent meg kell, hogy tegyenek annak érdekében, hogy megfelelő jogi eszközökkel biztosítsák a nyugdíjhoz fűződő jogokat vállás vagy különélés esetén. Ezek a legfontosabb gondolataink a majd benyújtandó módosító indítványainkban. Köszönöm szépen. Az RDD nevében Laura Gia nincs itt. Az ENF nevében Joel Vener, nem Márten úr. Merci. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, széleskörű témáról van szó, és az előadóval sok mindenben mindenképpen egyet kell értenünk. De van itt egy hatalmas probléma. Ki fogja mindezt kifizetni? Honnan találjuk meg erre a pénzt? Nagyon sok tagállamban, és főleg Franciaországban hallottuk már azt, hogy a kirovó kiosztó nyugdíjrendszer a végnapjait járja, úgyhogy két megoldás lehet. Az egyik, hogy kitoljuk a nyugdíjkorhatárt 65-68, akár 70 évre, hiszen növekszik a várható élettartam. Bár az elmúlt évben már azt mutatták a francia stratégi, ö, statisztikák, hogy a várható élettartam csökkenni kezdett. Tehát mindaz, amit itt látunk, mint megoldás, az szép és jó, de ezek nagyon nehezen megoldható problémák. Óriásiak a különbségek, például a különböző tagállamokban van olyan, ahol óriási a nyugdíjszakadék a nők és a férfiak között, azért mert egészen másmilyen a professzionális karrierjük, ráadásul egyre bizonytalanabbak a munkahelyek, a nők esetében különösen, és egyre többet hallunk a tőkésítő nyugdíjrendszerről. De a fő kérdésem, nagyon kedves, hogy adott plusz időt, a fő kérdésem az, hogy honnan lesz erre pénz? Folgt Anne Arne Gérike, másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Igen, szükséges egy európai stratégia, hogy megszűnjön a nyugdíjak különbség nők és férfiak között, még akkor is, ha végül a tagállamoknak kell ezt megvalósítani. De mindenképpen szükség van tényekre. Németül azt mondanánk, hogy a hal mellé tegyünk egy vajas kenyeret is. A az anyák sok időt, éveket töltenek a gyermekeik nevelésével. Feltettük azt a kérdést, hogy minden nő vissza akar-e térni egyáltalán a munkaerőpiacra, vagy az apák esetében is feltettük ezt a kérdést. Jó anyának és apának lenni a helyet, hogy szétszakítanánk magunkat a munka és a család között. Három vagy több gyerekkel már nincs is választási lehetőség. Ezért beszélni kell az apákkal és az anyákkal, be kell vonni őket, ezért a szükség van gyermekgondozási, nevelési idők, fizetett időkre, és ezt, hogy kifizeti meg ezt a jövedelmet, egyszerűen szolidaritás alapján a többiekkel, hogy fizetést adjanak úgymond a gyermeküket nevelőknek, és az időszakokat is be kell számítani a nyugdíjba. Ez egy ilyen intézkedés sokkal többet tenne, mint ha 30 évig vitatkoznánk egy, egy nem igazán definiált gender gapről. Köszönöm szépen! Jerome Lennertz. Köszönöm, elnök úr. Természetesen ez egy nagyon fontos probléma, a nyugdíj a közötti különbség nők és férfiak között. Mi ebben nekünk, az Európai Parlamentnek a szerepe, hiszen a nyugdíj az nemzeti hatáskör, és megnézzük Európában a nyugdíjrendszereket, nagyon nagyok, sokak a különbségek. Hollandiában, az én hazámban van tőkefedezeti rendszer, más országokban nincs ilyen, nincs egy üdvözítő megoldás, egy összeurópai megoldás olyan problémákra, amelyeket nem oldanak meg nemzeti szinten. Itt hallottam már, hogy legyen egy állami minimum nyugdíj, növeljék a minimumbért, azután eh, adóval finanszírozzák a nyugdíjrendszereket. Ezek olyan javaslatok, eh, amelyek nem tartoznak a parlament kompetenciájába. Azt hiszem, hogy a vitát eh, a tagállamokban kell lefolytatni, vagy a tagállamok egymástól tanulhatnak, de ebben a szakbizottságban mindezek a jogalkotási javaslatok, hát ezek olyanok, amire egyszerűen nincs hatáskörünk, és igazából nem ez a leghasznosabb eltöltése a mi időnknek. Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászóló előtt még Lenertz úrnak a figyelmét szeretném felhívni arra, hogy már az előző jogalkotási ciklusban is foglalkoztunk ezzel, fehér könyvekkel, zöld könyvekkel, amelynek a tárgya a nyugdíjkorhatár kitolása volt. Ennek a parlamentnek a kompetenciáját, bár mennyire kevés is ez szociális ügyekben vagy nyugdíjügyekben, nem lehet mindig erre hivatkozni, hogyha valakinek valamilyen irány nem tetszik a bizottság más kérdésekben eh, igenis eh, már a európai szintűvé emelte ezt a kérdést, és foglalkozik vele. Ezt azért mondom, mert a, eh, hogy értsük egymást a következőkben is. Következő napi rendi pont az Erasmus Plus végrehajtásával kapcsolatos jelentés. Emilian Pavel, a vélemény előadója, kettő percben. Köszönöm, elnök úr, remélem, hogy elég lesz. Először is szeretném elmondani, hogy előadóként az Erasmus Plus programmal kapcsolatos jelentésben nagyon nagy örömöm telt, hiszen ez számos európai fiatalt érint. Azt kellett biztosítanunk természetesen, hogy ez a program érdemben megvalósul, teljes mértékben kibontakoztathassa a benne rejlő potenciát. Ahogy önök is tudják, volt egy gyakorlati alkalmazási jelentés, illetve ez folyamatban van a bizottság köztes jelentése előtt lesz ez véglegesítve, ez az anyag, hogy önök is tudják. Azt gondolom, hogy ez a lehetőség az Európai Parlament számára nagyon komolyan adott a, a tekintetben, hogy kiigazításokat javasoljunk, és kihangsúlyozzuk, hogy ez a program rendkívül fontos, szeptember kezdetén, szeptemberben kezdődött el ez a folyamat, az árnyék előadókkal egyeztettünk, a bizottsággal és a többi érintett féllel tárgyaltuk, és egyetértettünk abban, hogy a megfelelő sínen halad ez az Erasmus Plus, de természetesen mindent lehet javítani. Most rátérnék a, jelen, a véleményre, már néhány prioritást is kiemelnék, de nagyon korlátos volt a jelentés szövege, az a megírása nagyon fontos, hogy a határokon átnyúló tanulmányi színvonalat emelnünk kell, illetve a munkaerőpiaci szükségleteknek kell megfelelni, és a gyakorlati alkalmazást hatékonyan kell lebonyolítani, illetve kihangsúlyoztam annak szükségességét, hogy egy teljes mértékben kölcsönös elismerés alapuló kreditrendszert dolgozunk ki Európában néhány problémát is beazonosítottunk a gyakorlati alkalmazási folyamat kapcsán. A pénzügyi támogatás biztosítása nagyon fontos, különösen a peremvidékeken élők számára. Azt kell tehát biztosítanunk, hogy a realitások talaján maradjunk, ezért fontos a monitoring folyamat. Azt kell biztosítanunk, hogy az egyes tagállami ügynökségeken keresztül harmonizált legyen a gyakorlati alkalmazás. Azt is támogatom, hogy a, a konkrét munkahely leírásokhoz kell igazítani a tanulmányi folyamatokat, és language képzés, nyelvképzés és határokon átnyúló tanfolyamokra is sort kell keríteni, és a mobilitás nagyon fontos abból a szempontból, hogy a kedvezményezettek a lehető legtöbb tapasztalatra szert tegyenek, és a legjobb gyakorlatokat is cserélni kell. Végül pedig a mobil tapasztalatokat kellene összönözni, remélem betartottam a rendelkezésemre álló időt. Köszönöm szépen. Tom van den Candelare. Köszönöm, elnök úr. Mindenkit köszönöm az előadónak a véleménytervezetet az Erasmus Plus program végrehajtásáról. A bizottsági kult kultúrát figyelembe véve is azt mondanám, hogy nagyon fontos, és nem is becsülhetjük eléggé nagyra azt, hogy a bizottság ilyen kérdésekkel is foglalkozik. Az Erasmus Plus lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy javítsák az esélyeiket. Én magam is részt vehettem egy Erasmus programban 5 évvel ezelőtt, és azt tapasztaltam, hogy nagyon sok egyetem is egyre szívesebben vesz részt az Erasmus Plus programokban. Mindenképpen szükség van a diákok közötti eszmecserékre, és nagyon fontos az, hogy az egyetemi hallgatók, a diákok az Erasmus Plus során nyerzett tapasztalatokat minél jobban hasznosítani tudják a munkaerőpiacon, mert ez nem mindig eh, van így. Ezért szükséges lenne, hogy az Erasmus programban a diák csere kapcsán megszerzett tapasztalatokat értékelni lehessen és validálni lehessen, és a tanulmányok után fontos, hogy a diákok tanuljanak munkát, és ott fel tudják használni, láthatóvá tudják tenni a, a jövőbeni munkaadók előtt azokat a kompetenciákat, kompetenciákat, készségeket, amiket megszereztek az Erasmus Plus programban. Helga Stevens az ECR nevében nincs jelen, Renate Weber az Ágya képviseletében szintén nincs itt, Tanya González Penas. Köszönöm szépen. Az előadónak részemről is köszönetjel ezért a munkáért, és köszönöm ezt a konstruktív együttműködést is. Köszönöm ezt a nyílt hozzászólást. Egyetértek a kihangsúlyozott kulcsszavakkal, és azt hiszem, hogy a legnagyobb kihívás abban áll, hogy a kérelmezők közötti egyenlőtlenségeket, a különböző tagállamokból származó kérelmezők közötti egyenlőtlenségeket kiküszöböljük, mindenkinek azonos tájékoztatási szintet kell biztosítani az Erasmus Plus kapcsán, azonban hosszú távon nem szabad azt a helyzetet eredményezni, hogy egy bizonytalanságba süllyedt munkaerőpiac keletkezzen a fiatalok körében. Fontos, hogy ne csak a mobilitás, hanem a szakmai képzés és egyenlő esélyek mellett történjen. Fontos tehát az informálás a szakmai gyakorlatok kapcsán is, és itt különösen kihangsúlyoznám a fogyatékkal élő diákok különleges helyzetét. 20 ezer egyetemből csak az egyetemek töredéke vesz részt az Erasmus Plus-ban Európában. Pedig ez egy nagyon érdekes program, a fiatalok körében uralkodó munkanélküliség elleni harcban is fontos szerepet játszhat ez. Szeretném kihangsúlyozni, hogy egy vállalatnál végzett szakmai gyakorlat nem arról kellene, hogy szóljon, hogy az adott diákkal, tanulóval végeztetik el a különben rendes fizetést igénylő munkát. Egy olasz gondolkodó szerint az Erasmus program többet tett Európáért, mint bármilyen más program. Ezzel egyetértek, nagyon fontos az európai polgárság tudatát ezzel erősíteni, az európai identitást erősíteni a fiatalok körében, ezért folyamatosan támogatnunk kell ezt a programot az egyenlőtlenségek kiküszöbölésével, nem szabad tehát kontraproduktívnak lenni, nem szabad az egyenlőtlenségeket növelni. Köszönöm szépen, körülbelül Deli nincs itt. Akkor Laura Ácsia, ő sincs itt. Joel Melin. Igen, igen, helyesen gondolom. Dominik Mátán következik. Köszönöm, elnök úr. Ez a vélemény tervezet a kulturális jelentéssel kapcsolatban egyértelműen feliratkozik azon célok sorába, ahol a mobilitásról van szó, és a képzés által. Ez a mobilitás a jelentés szerint a fiatal felnőttekhez fordul valamennyi képzés területén, és ez a mobilitás lehetővé teszi azt is, hogy a jövőbeli mobilitást előkészítse, illetve a munkanélküliséget csökkentse, különösen Európa olyan régióiban, amelyek nagyon nehéz helyzetben vannak peremvidéken, illetve sajnálatosnak találjuk az, hogy a jelentéstevő kihangsúlyozza azt, hogy integrálni kell a bevándorlókat is az Erasmus Plus-ra. És ezt talán nem véletlenül említi az eredeti társtól tehát eltávolodtunk. Elnök úr, ez elég aggasztó fejlemény. So, weitere Wortmeldungen habe ich derzeit nicht. Helga Stevens ist További hozzászólást nem látok. Helga Stevens az előrejelzés alapján valóban késett, most meg is kapja a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, mindenek előtt köszönöm az előadónak a szép szöveget, és gratulálok neki. A szöveg alapján meg vagyok győződve arról, hogy nagyon jó eredmény fog születni, és nagyon szívesen együttműködik ebben. Néhány nagyon fontos pontot szeretnék kiemelni a véleménytervezetből. Teljesen egyetértek a raportőrrel abban, hogy az Erasmus Plus-nak pozitív hatása lehet a e, foglalkoztatásra. Az emberek e, különleges kompetenciákat nyerhetnek, amit hasznosítatnak azután a munkaerőpiacon akinek van tapasztalata az Erasmusszal, az ezeket a tapasztalatokat jobban hasznosítani tudja, és könnyebben talál munkát. Ezt számok is alátámasztják. Az Erasmus Plus-ba történő beruházás tehát megéri mindenképpen. Szorosabb együttműködésre van szükség az oktatás és az üzleti élet a vállalatok között. Ez kulcsfontosságú, mert hogyha az oktatási rendszer nem igazodik a munkaerőpiac igényeihez, akkor nem tudjuk javítani a versenyképességet, és nem lesz növekedés. Különleges figyelmet kell szentelni a szakoktatásnak is. A gyakorlatban ad, biztosított gyakorlati oktatás legalább olyan fontos, mint az elméleti képzés, és ez is növeli a szakmát tanulók esélyeit. Néhány javaslatot is fogunk tenni. Jelenleg az Erasmus Plus kapcsán mennyiségi célok elérését helyeztük előtérbe. Én azonban úgy gondolom, hogy az is nagyon fontos lenne, hogy nagyobb figyelmet kapjon a minőség. És itt nem csak arról lehet szó, hogy hány diák vesz részt az Erasmus Plus programokban. Még egy megjegyzés eh, a eh, hozzáférés, akadálymentesítés kérdéséről. Az Erasmus van is ez kiemelt szerepet kell, hogy kapjon. Jelenleg az akadálymentesítés területén azért még nagyon sok a probléma. Egy példa, amit jól ismerek, eh, az az, hogy nagyon nagy administratív teher hárul a, például a siketekre, akiknek jártolmácsot kell biztosítani. Ezért pontos lenne ezen segíteni nem szabad azt gondolni, hogy emberek bizonyos csoportja kevésbé fontos, mint a többiek, és így a fogyatékossággal élők különösen nagy figyelmet kell, hogy kapjanak. De mindenképpen nagyon nagyra értékelem ezt a véleménytervezetet, és örömmel fogok együttműködni a készít, véleménykészítőjével. So, Dankeschön. Köszönöm szépen. Ö, 9 a 29 a déli 12 a módosítók határideje, és november 8-án fogunk dönteni a foglalkoztatási szakbizottságban a jelentésről. Köszönöm szépen ezt a vitát. Most pedig, mivel megígértem, hogy 17 óra 45-kor kezdünk a szavazással, ezért most gönnöljünk magunknak egy szünetet, ennek a dohányosok nagyon örülni fognak, és azok, azokat, akiket megakadályoztam abban, hogy kibontakozzanak a szókérésben, most őtőlük bocsánatot kérek, nem láttam előre, hogy ekkora lyuk lesz az időben, 17.45-kor találkozunk.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 Akkor kezdjük el a szavazást, a tízes napi rendi pontot kezdjük el. Az EGF applikációk. Először a Finnország Microsoft esetről szavazunk elektronikusan. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor az EGF Ericsson Svédország esetről nyitjuk meg a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. 11-es napi rendi pont új lehetőségek a kiszállítási vállalkozások számára ide tartoznak a kollaboratív együttműködésen alapuló ö, üzleti modellek, kiszavaz mellette, ellene, elfogadtuk, en kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk, ti kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor az egy a nál tartunk 25-ös új módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes új 20, 38-as módosítás mellette ellene tartózkodás. Ezt elektronikusan megnézzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ú kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. I kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. I kompromisszum mellette tartózkodás elfogadtuk. K kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Elkompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. M kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4A bekezdés, vagy nem, kérdezi, ez visszavonásra került, elnézést. Akkor 4B új 64-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 65-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 66-os módosító mellette ellene tartózkodás. Ezt elutasítottuk. Ó kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5A új, 75-ös mellette ellene tartózkodás. Ezt elutasítottuk. P kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Q kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es bekezdés 7A 89-es mellette ellene ezt megvizsgáljuk elektronikusan, tehát a 7A89-es módosító. 89-es. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 90-es módosító mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor most ezzel elérkeztünk a hármas módosító első részére mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második része, ezzel el van intézve, ez a második része, mondja az elnök. AA preambulum, 4-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 8-as módosító mellette, ellene tartózkodás ezt elfogadtuk. 9-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 10-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es módosító mellette ellene tartózkodás ezt elfogadtuk, T kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 13-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 15-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És az egész szavazás elektronikusan történik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 46, 35 és 9 tartózkodás. Köszönöm szépen, gratulálunk az előadónak. 35 mellette szavaz, illetve előadó nőnek, mondja az elnök. Itt most gyorsan cserélünk. So. So, dann ist aufgerufen. Akkor a 12-es napi rendi pontra térünk rá, Európai Szemeszter gazdasági szakpolitikai koordináció gyakorlati alkalmazása a prioritások kapcsán P mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. G A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos módosító mellette, ellene, szkodás elutasítottuk. A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenkilences módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. C kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. E kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös részenként szavazunk első rész. Mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodás ezt ellenőrizzük. Megnyitom az elektronikus szavazást 28-asról. Mindenki szavazott. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 30-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt is megnézzük. Megnyitom a szavazást a 30-as módosítóról. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 47-es részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt azt hiszem elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük. 47-es második részéről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezártam a szavazást. 24-24 elutasítottuk. Következik 50-es módosító mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. G kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 52-es, megint csak részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, ó, ez megint nehéz, nem láttam jól. Ellenőrizzük, kérem, második részt. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 53-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 54-es mellette, ellene tartózkodás, ezt elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük, rendben van. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elnézést. Hát ma úgy látszik rosszul látok. 55-ös mellette, ellene, tartózkodás, ezt elutasítottuk. 55-öst, akkor jó, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 57-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük inkább 57-esről elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Amikor nem teljesen egyértelmű, akkor mindig elrendelem az elektronikus szavazást, nem kell a stressz. 58-as mellette, ellene, tartózkodás, ezt elutasítottuk. Most már azért nagy a bizalomhiány irányomban. Jó, 58-as megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, elutasítottuk. 59-es és 60-as azonosak, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. H kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. N kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 76-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Következik, mi volt? Ellenőrizzük? I 77-es mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük elektronikusan, 77-est. Mindenki szavazott, elfogadtuk. Következik 79-es eh, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük ezt is elektronikusan. 79-esről szavazunk elektronikusan. Mindenki szavazott. Igen, Elfogadtuk. Következik 81-es, 82-es azonosak, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. I kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. következik a 87-es, itt van egy kiegészítés az egyes kompromisszumhoz, második rész mellette ellene tartózkodás, ezt elfogadtuk. 93 as itt név szerinti szavazást kért az SND. Először is itt a, ki támogatja ezt, hogy legyen név szerinti szavazás? Aki támogatja, hogy tisztázzuk a viszonyokat, azt kérem, hogy álljon fel. Hát így néz ki egy negyed nálatok, sőt szerintem ez több, mint egy negyed. Jó, akkor elektronikusan szavazzunk a 93-as első részéről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Meg kell ismételnünk a szavazást, mondja a kollégám. Tehát a 93-asról a népszerinti szerinti szavazást megnyitom. Első rész, igen, elnézést, első részről. Mindenki szavazott. Akkor most jó az eredmény, elfogadtuk. Második rész, a 93-as második része, ez is név szerinti szavazás, ez nem egyértelmű. Igen, erről is név szerint szavazzunk. Még egyszer akkor erősítsék meg felállással, akik ezt kérik. Jól tesz a vérkerigésnek is ez a kis mozgás. Ez is több volt egy negyednél. Akkor a 93-as második részéről megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott. Akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. D kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Következik 95-ös mellette ellene. Kicsit kevesen emelik fel a szemüket, még nincs annyira késő, hogy ennyire fáradtak legyenek, akkor elektronikusan szavazunk, a 95-ösről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezártam a szavazást, elutasítottuk. A következik a 97-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt megint elektronikusan kell ellenőrizni. 97-esről megnyitottam. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következik megint egy név szerinti szavazás, irányuló kérelem az SND részéről, a 98-asról. Úgy tűnik, hogy ez is több, mint egy negyed. Jó, köszönöm. Akkor a 98-asról név szerinti szavazást megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 99-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a 102-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt elektronikusan ellenőrizzük, 102-esről szavazunk. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 103-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 104-es, ez részenkénti szavazás, első rész mellette, ellene, tartózkodás, hát ezt ellenőrizzük, 104 első rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Második rész, 104-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 105-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a 107-es, megint csak részenként is szavazás, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk, de ezt a biztonság kedvéért ellenőrizzük. Mindenki szavazott. Akkor lezártam a szavazást, elfogadtuk. Van egy harmadik rész is mellette. Ellene. Tartózkodás. Hát ezt is ellenőrizzük, harmadik részről is elektronikusan szavazunk. 107-es harmadik része tehát. Mindenki szavazott, elutasítottuk. 108-as. 108-as mellette ellene tartózkodás, azt hiszem elutasítottuk. Jó, akkor ellenőrizzük, 108-as, elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott. Huszonkettő, huszonkettő. 109-es módosító mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Annyira kicsi a bizalom irántam, jó, a 109-esről akkor szavazunk elektronikusan. Mindenki szavazott. Igen, elfogadtuk. 110 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 111 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 112-t, ezt visszavonták, nem? Akkor 112-esről szavazunk mellette, ellene tartózkodás el ellenőrizzük a 112-est, külön kérésre. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezártam, elutasítottuk. J kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 118 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 119 mellette, ellene tart. Ezt ellenőrizzük a 119-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Igen, akkor itt az eredmény, elutasítottuk. Következik a 121-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük ezt is, a 121-est elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. El kompromisszum mellette. Van egy szóbeli módosító. Mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Következik 132-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 134 mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. M kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 139 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 140 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 141 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 142 mellette, ellene tartózkodás, ezt inkább ellenőrizzük. 142-esről szavazunk elektronikusan. Mindenki szavazott. Ezzel lezártam a szavazást, elutasítottuk. 143 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 144 Ellenőrizzük a 143-ast, jó, elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 144 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 145 mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. Jönnek a eh, hivatkozások egyes módosító mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Következik a hármas mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Akkor már el is érkeztünk a záró szavazáshoz, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. 35 igen, 12 nem szavazat, tartózkodás nem volt, elfogadtuk. Gratulálok az előadónak, és ezzel befejeztük a munkát. A következő ülés október 12-én lesz délelőtt 9-től fél egyig, és délután 3-tól fél hétig, 13-án októberben pedig 9-től fél egyig. Szép estét mindenkinek!